Euh, Kedves kollégák, kérem foglaljanak helyet, mert nagyon sok meghívottunk van ma délelőtre, és szeretném, ha mindenkinek alkalma lenne arra, hogy szót kapjon. Köszönöm Joel Milké asszonynak, hogy eljött, foglalkoztatási és esélyegyenlőségi miniszter, a belga elnökség jegyében látogatott el hozzánk, rögtön megadom neki a szót, de üdvözlöm az utódokat is, mert a belga elnökség után a magyar elnökség következik, és három magyar miniszter megtisztel minket jelenlétével a mai napon. A látogatás célja az, hogy előkészítsék a magyar elnökséget az emberi erőforrások minisztere, valamint a szociális ügyek államtitkára, és egy másik magyar államtitkár úr látogatott el körünkbe. Szívélyesen üdvözöljük Önöket itt az ülésünkön, ez mindenképpen hasznos lesz az Önök számára, és a mi számunkra is. Most pedig a miniszter asszonynak adom meg a szót. Először meghallgatjuk önt, majd kérdéseket teszünk föl, majd más belga miniszternek adjuk át a szót, aki kompetens a mi ügyeinkben. Kérem, hogy ne legyen túl hosszú, mert a parlamenti képviselők szeretnek sok-sok kérdést feltenni, úgyhogy körülbelül 10-15 percet adnánk önnek. Köszönöm szépen. Először is megpróbálok jó példát nyújtani magyar kollégáim számára. Köszönöm a jelenlétüket, és köszönöm a meghívást is, nagy öröm számomra, hogy találkozhatok a parlament egyik legfontosabb bizottságával. A téma összeköt minket, a szociális-gazdasági helyzet az Unióban, ez a mi közös témánk. Tudatában vagyok annak, hogy a kormányzás új korszakába léptünk, ami a parlament szerepét illeti és a szerződés alkalmazását. Nagyon is szeretném ezt megvalósítani, úgy, ahogy ez a szövegekben szerepel, és ismerem a parlament szerepét az új európai felállásban, szervezetben. Először is bevezetésként elmondom, hogy a belga elnökség olyankor lépett működésbe, amikor ismerjük a körülményeket, mennyire méreható válságot élünk meg. Emellett igen fontos döntéseket hoz most az Európai Unió, egyrészt a 2020-as stratégia jegyében, másrészt pedig a foglalkoztatás ügy szempontjából és a, az iránymutatások elfogadása érdekében foglalkoztatás terén, valamint egyéb gazdasági és szociális kérdésekben. Az elnökségek mindig nagyra törő célokkal kezdenek, de az a szándékunk, hogy valamit elérjünk. És az a célunk, hogy a foglalkoztatási politikát az unió politikai stratégiájának középpontjába helyezzük a 2020-as stratégia megvalósítása szempontjából és a foglalkoztatási iránymutatók megvalósítása érdekében. Az is célunk, hogy a foglalkoztatási politikát és ezen politika felelőseit a döntéshozatal középpontjába helyezzük, akkor, amikor a gazdasági irányításról van szó. Csak támogatni tudjuk a 2020-as stratégiát. De a címben foglalkoztatásról is beszélünk, de ezt némi szükséges lobbizás előzte meg, mint pedig a hét legfontosabb kezdeményezést illeti, ezekben szerepel, hogy a foglalkoztatás prioritást élvez, ez egy transzverzális cél, figyelembe véve a fiatalokat, az innovációt, a klímaváltozást. Mindezek alapján látjuk, hogy a foglalkoztatás áthatja ezt az egész iniciatívát, és a négy iránymutató a foglalkoztatás és a szociális politika érdekében kifejezi konkrétan a 2020-as célokat, az öt célkitűzést, és ennek az a lényege, hogy a foglalkozás a stratégia középpontjában legyen ne csak a növekedés, olyan növekedésre van szükség, amely foglalkoztatást és munkahelyeket teremt, minőségi munkahelyeket. Ez a prioritás fontos politikai szempontból és a gazdaság irányításának szempontjából. Ez utóbbival kezdeném, mert ez új téma, és szerintem nagyon oda kell erre figyelni. Másodszorban elmondom, hogy a belga elnökségnek melyek a nagy prioritásai rövid távon és hosszú távon is. Egyrészt a válság megoldása érdekében, másrészt pedig az új foglalkoztatási stratégia valóra váltása érdekében. Majd pedig tekintsük röviden azt, hogy milyen jogalkotási munkát kell végeznünk az elnökségünk alatt. Először is a foglalkoztatás és a gazdaság irányítása. Természetesen ez a téma más politikai vitákban is felmerül, ezt tudom, de jelen pillanatban az a legfontosabb, hogy nekünk most a felelősökről beszélek, rólunk, akik a foglalkoztatás területén felelősök vagyunk, itt a parlamentben és az EBSCO tanácsban. Természetesen önök tudják, hogy a foglalkoztatás valahogy az európai stratégiában egy kicsit mindig hátrány szenvedett, pedig ez igen nagy potenciált jelent, és az alapszerződés 9-es és 148-as pontja alapján ezzel súlyozottan foglalkozni kell. Számunkra és az összes megfigyelő és érdekelt fél számára a foglalkoztatás a szociális dimenzió mellett bár prioritásnak tekintették, és azt is figyelembe vették, hogy reaktív hatása van, mégiscsak azt igényli, hogy a piacpolitika hibáit kiavítsuk és véleményem szerint nem domborítottuk ki eléggé a foglalkoztatási politika makroökonomiai szerepét, és azt, hogy proaktív, offenzív megközelítésre van szükség a foglalkoztatás politikában. Éppen ezért ennek jelen kell lennie nem csak a makroökonomiai vitákban, döntésekben, hanem a gazdaság irányítási döntésekben is, és az új gazdaság felügyeleti rendszerben is. A foglalkoztatás, ami a kínálatot illeti, alapvető része a versenyképességi politikának, a produktivitásnak, termelékenységnek, az emberi tőkébe való befektetésnek, a minősítésnek, és az európai gazdaságnak versenyképesebbnek kell lennie a jövőben, és éppen ezért többet kell befektetni a gazdaságpolitikába, és az intellektuális erőforrásokat jobban ki kell használni, ami az európai munkaerőt illeti. Ez alapvető, és tudjuk, hogy ami a kínálatot illeti, Elkerülhetetlen az, hogy többen vegyenek részt a munkaerőpiacon, ismerjük a demográfiai helyzet romlását, és a munkaerőpiacon erőteljesebb részvételre van szükség, hiszen a versenyképességet akarjuk biztosítani. Ami pedig a keresletet illeti, a foglalkoztatási politika nagyon fontos a munka költségei szempontjából, és azért, hogy a különböző a bérben élőket illető politikákat kidolgozzuk, és ez érinti a kínálatot is, majd még erre kitérek, a kulcsfontosságú ágazatokról van itt szó, a zöld ágazatról, az ipari szerkezet módosításáról, stb. Ami pedig a költségvetést illeti, ebből a szempontból is fontos a foglalkoztatási politika, hiszen jelentős a munkanélküliek hányada, és a jövedelmek pedig alacsonyak, ami pedig a költségvetési problémákat illeti, és ennek kapcsolatát a versenyképességgel szerintem a foglalkoztatási politika felelőseinek mindenképpen részt kell venniük a gazdaság irányításban is, és a döntésekben. Éppen ezért ezt a témát az informális tanács napirendjére tűztük a múlt héten, ezért Fan Rompuy urat is meghívtuk. Ez rendkívül fontos találkozó volt, és mindezt neki is elmondtuk. Az volt a célunk, hogy a következő döntésekben, a gazdaság irányítási döntésekben, a Task Force munkáján belül ezeket a döntéseket majd októberben fogják meghozni. Figyelembe vegyék a makroökonomiai felügyelet során, a tematikus felügyelet során, hiszen a bizottság két javaslatot tett etéren. Ezeket az elemeket ne csak a szerződés 121-es pontjára, hanem a 148-asra is alapozzák. Így az EBSCO tanácsnak módosítania kell a makroökonomiai elemzési munkát, a munka kidolgozását, és a cél az, hogy általános ajánlásokat tegyünk a tavaszi tanácsülés előtt, az ECOFIN-ről van szó, valamint a reformprogramok és a és stabilitási program kialakítása előtt, valamint a júniusi csúcs előtt azért, hogy ajánlások szülessenek a foglalkoztatáspolitika terén, az EBSCO tanács részéről, mégpedig a különböző országok ajánlásait követve. Ennek alapján a jövőkép kiegyensúlyozottabb lenne, így a az ajánlások nem csak pénzügyi vagy költségvetési megfontolásokra épülnének, hanem a foglalkoztatás politika felelőseinek ajánlásait is figyelembe vennék. Az Ekon bizottság véleményét be fogja nyújtani. Mindenképpen előre akarunk itt haladni, és el akarjuk élni, hogy a jövőben a gazdaságirányítási döntésekben kiegyenlítsük a helyzetet, és a különböző pilléreket egyformán figyelembe vegyük. Eddig ez nem így volt. Az EMKOT arra kértük, hogy készítsenek a foglalkoztatási főigazgatósággal és a bizottsággal konkrét javaslatokat tettéren. Az informális tanács alapján ma az elnökségnek küldünk egy anyagot, összefoglalva a vitát, amelyet a különböző tagállamokkal folytattunk, azért, hogy majd a Task Force munkálatai során mindezt figyelembe vegye, és az EBSCO tanács konkrét konklúzióit is figyelembe kell venni, még mielőtt a gazdaság irányításról megszületnek a döntések. Ez az egyik fő cél, vagyis elmondtuk, hogy a stratégia középpontjában legyen a foglalkoztatás, mert ha ez nem történik meg, akkor sok anyagban beszélnek majd a foglalkoztatásról, de konkrétan nem születik semmi. Politikai célokról van szó, rövid és hosszú távú célokról, ami a belga elnökséget illeti. Ami a rövid távot illeti, itt van a válság, a válságból való kikerülés, a támogatási intézkedések, a foglalkoztatás terén több tagállam ezeket már meghozta. A célunk az, hogy minél kiegyensúlyozottabb legyen a megközelítés, figyelembe véve a munkaerőpiac alakulását. Azért, hogy ezek az intézkedéseket eh, eh, ne túl korán hozzák meg esetlegesen, akkor, amikor eh, még nagyon ingatag a növekedés, és a piac még nagyon gyenge, és talán túl erősek még a megszorítási intézkedések és azok hatásai. Éppen ezért azt kértük, hogy legyen egy monitorozás, a válság ellenes intézkedések monitorozása, és ez az MKO egyik jelentésének tám, témája lesz, és az október 21-i tanácsülésnek ez lesz az egyik témája. Ez a dimenzió jelen lesz a munkában, már beszélni fogunk a válság utáni időszakról, a polit- foglalkoztatási politikáról 5-10 év múlva, de tudjuk, hogy 21 millió munkanélküli van, 10%-ot ért el a munkanélküliek aránya az EU-ban, úgyhogy mindenképpen rövid távra is gondolni kell. Ami a hosszú távú célokat illeti, úgy döntöttünk, hogy elkészítjük, előkészítjük a válságból való kikerülés módjait, és erre szolgálnak a foglalkoztatási iránymutatók, erről is szólni fogok. A cél az, hogy a nagy strukturális reformokról szóló vitát is előkészítsük. Ez még vár bennünket, itt össze kell ezt kötni a társadalmi változásokkal, a várható élettartam növekedésével és a gazdaság alakulásával. Az első dolog, amit meg kell tennünk az elnökségünkön belül, az októberi tanácsülésre ez a foglalkoztatási iránymutatók elfogadása, Tudom, hogy Őri úr végezte ezt a nagy munkát, már volt alkalmunk találkozni. Tudom, hogy volt némi elégedetlenség a parlament részéről, amiatt, hogy nem túl hivatalos módon fogadták ezt el a tanácsba, miközben a parlament véleményét még nem fogadták el, és a tanács már előre futott, de az előadóval holnap fogunk találkozni azért, hogy előkészítsük a vitát, és az iránymutatók elfogadását, természetesen arra törekedve, hogy az önök prioritásait figyelembe vegyük, zöld munkahelyek, a különböző mutatók, almutatók, alcélok, legalábbis ezt a terminológiát használjuk. Ami pedig az útmutatókon kívüli munkát illeti, különböző stratégiai munkát is előkészítünk, foglalkoztatás, gazdaságpolitika terén, egyrészt a gazdaság élénkítése és a várható élettartam növekedése. Az egyik a szén kibocsátás csökkentése. Ez a két változás, ez a két nagy vita rendkívül fontos. Mindezt a mi munkánkhoz igazítani kell. Ez volt a múlt heti tanácsülés egyik témája. Ami pedig a minisztéri ülés illeti, ez szeptember végén lesz 28-29, egyébként Schröder asszonyt is meghívjuk erre, aki igen érdekes jelentést készített a zöld munkahelyekre való áttérésről és a zöld gazdaságra való áttérésről. Az MKO jelentését is meg fogjuk kapni, mégpedig őszre, és egyébként az a mi célunk, a parlament munkája alapján, a miniszteri konferencia munkája alapján és a bizottság staff working paperje alapján. Az a célunk, hogy konklúziókat készítsünk, stratégiát az EU számára e témában. Második nagy prioritás az élettartam meghosszabbodása. Beszéltünk a zöld könyvről, a nyugdíjakról és a foglalkoztatásra való kihatásról. Az a célunk, hogy fontos konferenciákat tartsunk a Dublini alapítványal, egyrészt a karrier meghosszabbodásáról, másrészt a, a minőségi munkahelyekről, a munka szervezésének változásáról, a karrier minőségéről, annak módosulásáról, és erről november elején lesz egy nagy konferencia, majd pedig egy szeminárium egyéb kérdésekről, hogy lehet zöld munkahelyeket és fehér munkahelyeket teremteni hiszen elébe akarunk menni annak, hogy milyen kihatása van mindennek a minősítésre, a végzettségre, a különböző szolgáltatásokra és a munkahelyteremtésre. Harmadik nagy prioritás, ez egyébként szorosan kapcsolódik az elsőhöz, a szerkezet átalakítás. A bizottsággal fórumokat szervezünk, 27 tagállamban lesznek fórumok, majd pedig lesz egy konferencia a szerkezet átalakításról, mégpedig november 18-19-én. E konferencia alapján készítjük elő, egyébként ugyanúgy, mint az élettartam meghosszabbodása témájában, konklúziókat, konklúziókat készítünk, és a szerkezet átalakítást úgy veszük figyelembe, hogy az átmenetet és a minősítések kérdését is megtárgyaljuk, hiszen itt bizonyos dolgokat ki kell igazítani. Negyedik prioritás hosszú távú politikára vonatkozik. Itt a, az átmenet a rugalmas biztonságba, flex security, a fiatalok helyzete a válság következtében. A bizottság közleményét várjuk még egy témában, és egy másik fontos konferencia lesz a e témában, és az MKO véleményét várjuk ezzel kapcsolatosan is, mégpedig a december végi hivatalos tanácsülésünkre. És van egy másik nagy prioritásunk, a diszkrimináció ellenes harc a munkaerőpiacon. Ez prioritást élvez. November 15-16-án tartjuk erről a konferenciát, itt a különböző témák, sokféleség, stb. elő fognak még fordulni nők és a férfiak közti egyenlőség, hiszen én esélyegyenlőségi miniszter is vagyok, és 11 órakor találkozom a nő jogi bizottsággal, hogy erről a témáról beszéljek. Ennyit szerettem volna mondani az öt hosszú távú prioritásról, ami a jogalkotási munkát illeti, a különböző kérdések alapján erről beszélhetünk, amelyeket majd önök tesznek fel, a legfontosabb az útmutatók, iránymutatók elfogadása azután, ami a munkaidőt illeti, ez nem annyira a belga elnökség témája. A bizottság most készíti elő a hatásvizsgálat alapján az álláspontját, lesz egy második konzultáció is erről, és gondolom, hogy ez inkább a magyar elnökség munkája lesz. Ami pedig a jövőbeli irányelvet illeti a mágneses mezők elleni védelem a munkavállalók esetében. Ez egy másik téma. Október végén, 2010. október végén lesz erről egy találkozó, de erről is beszélünk majd a, nőbizottsággal, vagyis az anyassági szabadsággal kapcsolatos irányelv. Azután van egy másik bonyolult irányelv a diszkriminációról, de tudom, hogy az önök bizottsága igen aktív, az előadó is igen aktív, véleményt készítenek ezekről a kényes kérdésekről. Én a migrációval is foglalkozom, és az egységes engedélyről is lesz egy irányelv, azután a szezonális munká, munkavállalással, és biztos, hogy ezek a témák a kiküldött munkaerővel kapcsolatos témák már a magyar elnökségre várnak. Ügyvívő kormányunk van, de mindent megteszünk azért, hogy a lehető legjobban vezessük az elnökséget, és a programot végrehajtsuk, az összes érdekelt felet bevonjuk ebbe a belga részről, és reméljük, hogy lesz új kormány, és akkor a folyamatosságot és a motivációt biztosítani fogjuk. Köszönöm szépen ezt az előadást, amely folytatása annak a delegációs találkozónak, amelyet az ön fenség területén tartottunk meg. Köszönöm, hogy bemutatta, hogy még amikor öm, egy átmeneti ö, folyó ügyeket kezelő kormány veszi át az elnökséget, akkor is ilyen komolyan veszi a feladatokat. 25 percünk van, 8 kértek szót, két percet tudok adni mindenkinek. Őri Csaba úr, majd Szárkasz úr. Őri úr. A szót elnök asszony, és mindenekelőtt szeretném Oui, je vais parler en, en hongrois, si c'est possible magyarul szeretnék beszélni. Szeretnénk megköszönni ezt a nagyon ö, tartalmas tájékoztatót miniszterasszonynak, amiből azért az is kitűnt, hogy amikor a, a foglalkoztatás jövőjéről gondolkodunk, akkor nagyon sok a hasonlóság abban, ahogy mi ezeket a kérdéseket megközelítjük itt a parlamentben, és ez külön ö, örömünkre ö, szolgál. Amit Megütötte az a, a félmondat a, a fülemet, amikor azt mondta a miniszter asszony, hogy sokat beszélünk a foglalkoztatás politikáról, de ez gyakran, de általában mindig veszíteni szoktunk. Na most kicsit, ez a veszély persze mindig így van, én ezzel egyetértek. Most is azt látom, hogy az Európai Tanács, amikor a válságból kivezető stratégiákban gondolkodik, elsősorban a makroökonomiai kérdésekre összpontosít, és nyilván ez az általánosságnak egy olyan szintjére helyezi a foglalkoztatás politikai gondolkodásunkat is, amelyet nehéz operacionalizálni. Ezért a kérdésem az lenne, hogy mit gondol a miniszterasszony azokról az egyéb politikákról, amelyek szükségesek ahhoz, hogy valóban a 2020-as stratégia középpontjába állíthassuk a foglalkoztatást. Gondolok itt a közép- és kisvállalkozásokra vonatkozó politikákra, azokra a környezetekre, amelyek meghatározzák a kis- és középvállalkozások helyzetét és munkahely teremtő képességét. Gondolok itt a kohéziós politikákra, hisz nem beszéltünk még finanszírozási kérdésekről a 2020-as stratégia kapcsán, de nyilvánvalóan a kohéziós politika és a mögötte álló pénzeszközök az egyik olyan eszköz, amelyik megjelenik itt. Ezekről tehát mindenféleképpen jó lenne. Köszönöm, tudom, hogy nem áll rendelkezésre sok időm, úgyhogy most Szerkasz úrnak adom meg két percben a szót. Köszönöm szépen, elnök asszony, miniszter asszony, a szocialista frakció koordinátoraként szeretnék önnek nagyon sok sikert kívánni az elnökségi feladatokhoz, és maximálisan támogatom a mi segítségünkről. Mi bízunk a belga soros elnökségben. Belgium egy nagyszerű ország, és komoly tapasztalatokkal, hagyományokkal rendelkezik, a szociális kérdések és a munkavállalók jogai melletti elkötelezettség terén. Úgyhogy mi mindenféleképpen támogatni fogjuk Önt a munkájában. Lennének pár kérdéseim, és tulajdonképpen ez lehetőséget ad arra is, hogy a végén csak röviden említett kérdéseket is áttekintessük. A legutolsó tanácsi ülésen Von Rompuy munkájáról hallottunk, illetve arról Task Force-ról, ami a 148-as cikkből fakad. Viszont nem tudom, hogy a szerződés teljes mértékben megvalósul, hogy nem csak pusztán az írott szavak szintjén marad. Lenne néhány megjegyzésem a jogalkotási kezdeményezésekkel kapcsolatosan. A migráció, a bevándorlás területén például én vagyok az előadója az egységes engedélyezésre vonatkozó jelentésnek, valamint a szezonális munkavállalás témájában is. A spanyol elnökség az első olvasatban törekedett a jóváhagyást megszerezni, de erre nem volt lehetőség, ugyanis az ideglenes munkavállalók problémáját még meg kell oldanunk. Én egy levelet küldtem az egységes engedéllyel kapcsolatosan, és esetleg figyelmébe ajánlanám ezt a levelet, valamint az abban foglalt ajánlásaimat. Szeretnénk ezen kívül hallani a véleményét az izomrendszeri és csontrendszeri rendellenességek, betegségekkel kapcsolatosan, illetve az atipikus munkavállalásra várhatunk-e irányelvet. Köszönöm szépen, Bokor. Pakis, majd Linnor. Köszönöm szépen, miniszter asszony, hogy ellátogatott ma délelőtt hozzánk. A súlyos gazdasági és pénzügyi válság igen súlyos szociális hatásokkal is járt, és a tagállamoknak most kell megtenniük mindent, hogy kilábaljanak ebből a recesszióból. És ez nagyon gyakran együtt jár a szociális kiadások lefaragásával is, és a szociális kohézió gyengülésével. Természetesen olyan javaslatokra van szükség, ami elősegíti, hogy az emberek visszatérhessenek a munkaerőpiacra, illetve ne szenvedjenek hátrányt az esetleges strukturális átalakítások következtében a munkavállalók. A következő fél év során hallottuk, hogy milyen prioritásokat tűznek ki maguk elé. A kérdésem az, hogy a nagyon fontos egyensúlyt a szociális és a gazdasági szempontok között hogyan kívánják megteremteni. Lin úr. Köszönöm szépen, és nagyon örülök, hogy ellátogatott a szakbizottságunkhoz. A jogalkotással kapcsolatosan három kérdésem lenne. Említette, hogy megkezdik az idegenes munkavállalásra vonatkozó irányelv vonatkozó munkát. 18 hónap, illetve 18 hetes szabadságról van szó. Most ha végig gondoljuk a mostani gazdasági válságot, aminek különböző hatásai voltak az egyes tagállamokban, talán nem az ön által felvázoltak a helyes irány, ami például a mágneses mezőkre vonatkozó irányelvet illeti, a parlament már korábban is foglalkozott ezzel az anyaggal. Szeretném megismerni az ön véleményét, hogy egyetérte azzal, hogy emeri készülékeket kizárnánk az irányelv hatásköréből, illetve például a hegesztéssel foglalkozó iparágakkal is külön kéne foglalkoznunk, nem tudom, hogy ezt részletesebben megvizsgálni. Végezetül pedig, ami a diszkrimináció ellenes irányelvet illeti, én tudom, hogy egyelőre ez a tanács szintjén ragadt le, és mi folyamatosan kér, rákérdezünk, hogy történt-e valami előrelépés, a válasz, amit kapunk, hogy egyelőre nem. A kérdésem az, hogy ön a soros elnökségük alatt mit kíván tenni annak érdekében, hogy az akadályt elhárítsuk ez elől az irányelv elől? Köszönöm szépen, kollégeim. Most már lezártuk a felszólalók listáját, és még hárman kértek szót. Akik nem tudnak most felszólalni, a következő eszmecsere alatt fogják megtudni. Kósa úr, öné a szó. Kósa úr. Köszönöm szépen a... Üdvözlöm itt a miniszterasszonyt. Nagyon örülök, hogy a programban láthatóan megjelenik a fogyatékos ügy. A spanyol elnökség prioritásként kezeli a fogyatékos ügyet, de azért az is tény, hogy eredményeket nem nagyon tudott elérni. Reméljük, hogy majd a következő elnökség alatt ez megvalósul. Három kérdésem van az egyik, hogyha már beszélünk a foglalkoztatási szintek emeléséről, akkor az a kérdésem, hogy a fogyatékkal élő emberek foglalkoztatási szintjének az emelésével kapcsolatban milyen konkrét tervek, elképzelések vannak a belga elnökségnél. Második kérdésem, hogy a családdal kapcsolatos Európai Uniós elképzelések alapján nagyon erősen csökken, vagy adatok alapján nagyon erősen csökken a népesség száma. A fogyatékkal élők létszáma ehhez képest arányaiban jóval magasabb lesz a fogyatékkal élőkkel kapcsolatban a szociális ellátás, a családvédelmi intézkedések területén milyen tervek vannak a belga elnökségnél, hiszen a fogyatékos gyermekeket nevelő családokra jelenleg senki nem figyel oda, miközben nagyon nehéz helyzetben vannak. A harmadik kérdésem, egy évvel ezelőtt felmerült egy javaslat, amely szerint a jogalkodás területén kezdeményezés lehetne az egységes európai fogyatékos ügyi kárta kérdésében, amely biztosítaná a fogyatékossággal élő személyek szabad mozgását az Európai Unión belül. És ez vonatkozhatna a szociális ellátások területére. Nagyon üdvözölnénk egy ilyen elképzelést, hiszen 50 millió fogyatékossággal élő emberről beszélünk. Várom a válaszokat, köszönöm szépen. Merci beaucoup, Madame. Puis Madame Köszönöm, Deli asszony, majd Grüni asszony. Deli asszony, köszönöm szépen, tisztelt elnök asszony. Köszönöm miniszter asszony az eladását Két kérdést szeretnék prioritásként kezelni, a szegénység ellen európai évet és a munka feltételeket. 85 millió szegényünk van Európában, egész évben azt hallottuk, hogy a felének közülük van munkahelye, viszont a programjában a önöknek csak azt látjuk, hogy inkluzív társadalmat szeretnénk megvalósítani, és közelíteni akarjuk a munkanélkülieket a munkahelyekhez ez. Valahol az európai szegénységet ezzel nem kezeli az elnökség, a konstatáció pedig az, hogy nem teszünk semmit a szegénység elleni kockázat elhárításáért. Valahol az, e, a szegénység elleni európai évnek lassan vége lesz, amikor az elnökség leközön. A kérdésem világos. A belga elnökség kész-e egy európai kezdeményezést támogatni, amely valódi keret irányelvet vezetne be az európai bér kérdéskörének rendezésére. Ez az első kérdésem. Másik kérdésem egy agályról szól. Európában a munkakörülmények csökkennek. 160 ezer ember hal meg évente a munkahelyi körülmények visszaesése miatt, a rákos betegségek is e, szinte évente több ezerben e, nevesíthetők a munkahelyi körülmények csökkenése miatt. Az ILO-ra gondolok a mágneses mezőnek való kitettség is látom, hogy fontos az agendájukon, de a munkahelyi egészség és biztonság kérdése is nagyon fontos, főleg a rákkeltő szereknek való kitettség szempontjából. Pascal Bruni asszony, köszönöm szépen, elnök asszony, köszönöm miniszter asszony, hogy ma ellátogatott hozzánk mikor munkahelyekről beszélünk és a munkahelyekre való visszatérésről, akkor a szociális alapot, az eszát sem felejthetjük el már mostantól előkészítjük a következő 2014-2020-as programozási időszakra a költségvetési keretet. Mit gondol a strukturális alaphoz képest az eszá ról az Európai Szociális Alapról? Az Európai Szociális Alap keretéről tudna-e nekünk szólni? Ami pedig az anyasági 18 vagy 20 hetes szabadságot illet, illeti, milyen juttatásokat terveznek az anyasági juttatások körében az anyák számára juttatni. Ami pedig az izom és csontrendszeri betegségeket illeti, nagy arányú megbetegedésekről van szó. Mit gondol ezen a spektrusor a belga elnökség? Nem tudom, mondja az elnök asszony, hogy ideje lesz a, a miniszterasszonynak mindenre válaszolni, de minden kérdésünket meghallgatta. Stefan Jux úr, majd Arkina asszony. Stefan Hughes. Thanks, President. Két rövid kérdésem lenne, miniszterasszony. Először is a foglalkoztatás kérdésével kapcsolatosan, ami a makroökonómiai politika egyik központi kérdése. Az ECOFIN-nel kapcsolatosan hogyan látja a kapcsolatot? hogy 3%-ra kell csökkenteni minden tagállamban az államháztartási hiány 2013-ra. Itt volt egy javaslatunk, hogy a foglalkoztatás kérdését is be kéne vonni ebbe az egyenletbe. Igen, törekedjünk a 3%-os deficitre, de e, emellett nem engedhetjük meg, hogy a munkanélküliség emelkedjen. Vannak-e konkrét javaslatai arra vonatkozóan, hogy a gazdasági kormányzás hogyan módosítható vagy alakítható úgy, hogy a foglalkoztatás ne szenvedjen csorbát a hiány csökkentése oltárán. Ami pedig az ön foglalkoztató sofőrök helyzetét illeti, ők is szerepelnének a munkaidő irányelvben. Számos kormány állítja, hogy igen, másodszor is hibáztunk, és őket ki kéne vonni az irányelv hatája alól. A belga elnökség véleménye szerint a bizottság helyesen járta el, vagy pedig visszavonja ezt a javaslatot, amit mi elvetettünk. Harkin asszony, vagy Fábr úr. Köszönöm szépen. Először is üdvözlöm a belga elnökség képviselőjét. Remélem, hogy el tudja érni ezt az ambiciózus programot. Az első kérdésem eh, a makroökonómiai helyzethez kapcsolódik, eh, amit Hughes is már említett, tehát eh, nem ismételném meg, teljesen egyetértek, amit elmondott. Amikor a kiadások csökkentéséről beszélünk, akkor azt is tisztán kell látnunk, hogy a közszolgáltatások, illetve általában az általános érdeklődése számot tartó szociális szolgáltatások is visszaszorulnak az egyes tagállamokban. Az anyagot áttekintve azt látjuk, hogy a belga elnökség szeretne egy közös keretet meghatározni, felhatározni a hozzáférhetőség, illetve a megfelelő jövedelem viszonyok megteremtése területén, ha erről bővebben hallhatnánk. Utolsó a listámon Fábr úr és Bizotó asszony is, az elnök. Fábr úr. Na. Miniszter asszony, a következő kérdésem lenne. Egy olyan szervezetre vonatkozik, amely meglehetősen kivételes, egy belga szervezet, az UNICEL. Az ön várakozásai szerint ennek a szervezetnek lesz-e valamilyen hatása, illetve hogyan fognak együttműködni a KKV-kkal, illetve az önfoglalkoztatás, önfoglalkoztatottakkal? Merci, madame. Köszönöm, bizotó asszonyon a sor. Grazie, Presidente. Buongiorno, Ministro. Il nostro obiettivo... Köszönöm, elnök asszony, és üdvözlöm a miniszter asszony. A mi feladatunk az, hogy az európai szociális modellel foglalkozzunk, és nem elsősorban arról van szó, hogy ezt változtatni kéne, vagy módosítani kéne. Ez igen nagy vonalú a jóléti államok igen komoly és nagyvonalú munkanélküli segélyeket biztosítottak. Az ön véleménye szerint, illetve ön hogyan vélekedik a minimálbérekről? A következő kérdésem pedig a kisebbségekre vonatkozik. A burka viselést illetően kérdést intéztünk a bizottsághoz, és mi azt hallottuk, hogy ha ezt betiltják, akkor ez a női jogok, a nők jogainak sérelmét jelentené. Belgiumban erről egyelőre nincs szó. Nem tudom, hogy a belga elnökségnek szándékában áll-e, hogy konkrét a burkával kapcsolatos intézkedéseket vagy szabályokat foganatosítson a nők biztonsága érdekében. Még három kolléga kért szót, de a következő kérdésfelelek sorban tudják majd föltenni a kérdéseket. Miniszterasszony, számos kérdést hallott, kérem, adja meg rájuk válaszait. Miniszterasszony, megpróbálok majd mindenkinek, sajnos röviden ugyan, de megválaszolni, mert az időm véges. Először is. Őri úr kérdéseire válaszul. Magától értetődik, hogy a foglalkoztatás politikák prioritást élvelő transzvers politikák és természetesen a kis és középvállalatok támogatásán keresztül is fontos segítenünk a kiteljesítését. A Small Business Act-en keresztül számos kezdeményezés született a 2020-as stratégiában is. Nem az én hatásköröm ezt mindenképpen meghatározni, de a belga elnökség illetékes miniszterei nagyon aktívan fogalmaztak meg olyan prioritásokat, amelyek a vállalkozás kedvet, a kis- és középvállalatok segítségét szolgálják. Mindenképpen a, a felelősségeinket kell összeegyeztetnünk egyrészt a költségvetési megszorítások, másrészt pedig a jövőbeli kulcsfontosságú politikák összeegyeztetése között a minősítő diplomákba való és a diplomákba való befektetés is igen fontos. Szerkesz úr, találkozni fogunk annak érdekében, hogy átlássuk, hogyan lehet egyidejűleg a parlament által védett módosítókat, valamint a bizottság, Libe bizottság, szakbizottság véleménye között konszenzust kialakítani azért, hogy az egységes engedély irányelvét előrevihessük, minél hamarabb végrehajthassuk, a legális bevándorlás előmozdítására legitim jogokról és igényekről van szó, és más eszközökkel és más jogalkotási vitákon keresztül is előre lehet majd vinni ezt a kérdést, például 2011 elején a kiküldetésben lévő munkavállalók irányelvével kapcsolatban, valamint a szezonális munkavállalók jogalkotási eszközein keresztül is ezt a kérdést mindenképpen támogatni lehet ezen és más jogalkotási eszközökön keresztül annak érdekében, hogy a diszkrimináció ellenes és szociális védelmet támogató kérdéseket felöleljük, felkaroljuk az önök igényeire is szeretnénk megválaszolni, másrészt pedig a, a, a jogalkotási munkát is előre kell vinnünk. Hogyan lehet a cél, megcélzott csoportokat, a nőket és más csoportokat is bevonni idős munkavállalókat a, a munkaerőpiacba, és hogyan lehet a zöld gazdaság felé előrelépnünk úgy, hogy a a minősítések, szakképzéseket támogatjuk, hiszen a gazdaságunk egyre inkább a képesített munkavállalókat kívánja ö, bevonni. Linne asszony, anyasági irányelv, várandós asszonyok irányelve, igen kényes kérdés. Miért? Mert eltérő nézőpontok vannak a szakbizottság, ezen szakbizottság, valamint a nőügyi szakbizottság között. Úgyhogy konszenzust kell majd találnunk, amely észszerű lesz, hogyha a jelenlegi költségvetési problémáinkat vizsgáljuk meg objektívan, támogatni szeretnénk ezen törekvéseket, de az egyes ö, tagállamokban komoly költségvetési problémák merültek föl, így ezen vitát ö, igen körültekintően kell megoldanunk és kezelnünk. Azt gondolom, hogy az önök szakbizottsága nagyon helyesen látja a kérdést, de a két szakbizottság között is közös nevezőre kell jutni, és más európai intézményeket is be kell vonnunk ezen konszenzus keresésbe azért, hogy az irány elvet előre vihessük. Komoly vita folyik arról, hogy a végrehajtás időpontja mikortól kezdődik majd. Előre kell vinnünk az ügyet, de minél észszerűbb megközelítésen keresztül. Úgyhogy a foglalkoztatásügyi szakbizottság kérdéseit is át kell vizsgálnunk. Kósa úr, a fogyatékos személyek kérdése szívügye az elnökségnek. Következtetéseket készítünk elő ezzel kapcsolatban, és Linnasszonynak is megválaszolnék, amikor Kósa úrnak válaszolok meg. Szeretnénk a vitát előrevinni a diszkrimináció ellenes irányelv továbbvitelén keresztül, még akkor is, hogyha kényes a kérdés. Meg kell vizsgálnunk, hogy milyen témákban lehet hamarabb konszenzusra jutnunk, megpróbálunk tematikus megközelítést közelíteni, és ezen megközelítésben a fogyatékos tematika egy igen fontos kulcs kérdést képező tematika, és ezért fontos, hogy az elektromágneses mező elleni védelmet is megvalósíthassuk e kérdéskörben erre is utaltam az előadásomban, minden technikai kérdése is meg szeretnénk válaszolni, de hát valahol maga a bizottság, az Európai Bizottság sem kész még az irányelv javaslatában minden technikai kérdésre megválaszolni. De visszatérve a fogyatékosság kérdésére, a legnagyobb prioritást kívánjuk ennek adni, a, azon egységes fogyatékossági kartán keresztül, amelyre mint kezdeményezése Kósa úr is utalt. Ami a szegénység elé küzdelmet illeti, a kolléganőm, a szociális ügyekért felelős kolléganőm a felelős ennek a kérdésnek, de való igaz, hogy az én tárcámon keresztül is meg lehet közelíteni ezen feladatnak a megoldását, és itt a szegény munkavállalók problematikáját is fel kell vetnünk. Egy aspektusra ö, utalunk, de Loret Onkelings majd külön kitér a szegénység küzdelemre, amely az informális tanácsülés egyik témája is az EBSCO ülésen. Ami a munkakörülmények kérdését illeti. Tudják önök is, hogy prioritást képez az elnökség számára a a tisztességes munka agendáján belül ez a kérdés, és az ILO-val egy közös konferenciát szeretnénk tartani a tisztességes munkáról a soros elnökség idején de tudják azt is, hogy a munkahelyi egészség és biztonság védelme akár a pszichoszociális vagy rákos betegségekről, megbetegedésekről szóljunk, egy egész hetet szeretnénk szentelni ezen kérdések tudatosítására az Európai Unióban, majd novemberben. Hadd válaszoljak most meg Köni asszonynak, Rüni asszonynak az ESZÁ-val kapcsolatos kérdésére. Valóban az Európai Szociális Alap fontos. Külön nem tudok erre most időt szentelni, de ez egy olyan téma, amely alapvető fontossággal bír, erős stratégiára és az eszközök alkalmazására van szükségünk, olyan alkalmazására, amely az Európa 2020-as stratégiának megfelelő a budgetary review keretében védeni fogjuk foggal körömmel ezt a kérdést, aktívak kívánunk lenni, és nagyra törő javaslatokkal kívánunk előállni annak érdekében, hogy rugalmasan használhassuk föl és alkalmazhassuk új körülmények között a szociális alapot. Hugo, a gazdasági kormányzásról ö, tett föl kérdést, ez egy komoly kém, téma, és a tanácsban az egyes tagállamok részéről komoly támogatottságot véltünk felfedezni, amely újdonság nem csak az ECOFIN tanácsülésén, hanem az állam és kormányfőink szintjén is októberben a kormányzásról egy olyan döntés ö, született, és születik majd, amelyet figyelembe kell vennünk. A koordinációt mindenképpen szorosabbá kell tenni, nem csak azon keresztül, hogy a makrogazdasági elemzést az EPSZON keresztül elvégezzük, a mutatókat bevezetjük, ezen túlmenően jobb koordinációra van szükség a bizottságon belül, a, bizo- a különböző öm, tanácsi ülések és munkacsoportokon belül is. Itt nem belharcról van szó, hanem komplementaritásról, e, egymást kiegészítő és erősítő szinergiákról, így lehetünk csak hatékonyabbak e témában. És azt gondolom, hogy felelősség teljesen kell a költségvetési politikákban is előrevinnünk e kérdést, mert miért, hogyha ha nem vagyunk ambiciózusak a jövőbe való befektetések tekintetében, akkor nem tudunk megfelelően kiegyensúlyozottan előrelépnünk, ami a független ö, egyéni ö, sofőr munkavállalókat illeti, és a szociális partnerek bevonását egy olyan hatástanulmány elemzésére kerül majd sor, amelyen keresztül már egy első vázlatát megismerhetjük a bizottságnak e kérdéssel kapcsolatos véleményéről, ami a munkafeltételeket illeti a Dublin, Dublin alapítványjal együtt. Azt gondolom Harkin asszonynak a megszorításokról és a szociális kérdésekről megválaszoltam. Itt nem is minimál bérről, hanem minimál jövedelemről kellene szólnunk, de majd Onkelings kolléganőm fog erre kitérni. Ami az Unison belga szervezetet illeti, amely a középosztályt képviseli, hát erre is történt egy utalás egy kérdésben, és a, par, a szociális partnerek európai bevonásáról van szó az Unisonnal kapcsolatban a gazdasági kormányzás keretei között, és a 2020-as stratégia, ö, stratégián belül szeptemberben egy olyan rendezvényt kívánunk ö, megszervezni, amelyben ö, a szociális partnerek bevonásáról kívánunk szólni, valamint arról, hogy ezen új kormányzásban az NGO-k szerepe ö, hogyan fog alakulni. Bizotó asszony kérdésére válaszol. Alapvető fontossággal bír az, hogy megfelelő, jelentős életszínvonallal és szociális védelemmel rendelkezenek a munkavállalók, de más paraméterekre is gondolnunk kell, vonzóvá kell tenni a munkahelyeket a minimális, minimál béren keresztül, és támogatnunk kell azokat is, akik elhagyták a munkaerőpiacot, vissza kell őket integrálnunk a munkaerőpiacra ami a burka használatát, viseletét illeti, kompetenciáim nem terjednek ki ezen kérdéskörre. Egyhangúan kell a tanácsnak szavaznia. E kérdésről ugye az álláspontom ennyi. Igen, kényes a, már a diszkrimináció ellenes irányelv körüli vita is, úgyhogy valahol a tagállamok szubszidiaritására kell gondolnunk, és csak ezen keresztül lehet felhívni a tagállamokat egy-egy kérdés megvitatására, így például a megkülönböztetés elleni irányelv kezelésére. Igen kényes feladatokat kell majd sikerre vinnünk a soros elnökségünk alatt, de Persze, egy ilyen témát föl lehet vetni a tanácsülésen, és majd meglátjuk a ö, választ. Elnök asszony, nagyon szépen köszönöm kollégáim és saját nevemben is az előadást. Amennyiben ilyen erőteljesen indít a soros, bízunk abban és biztosak vagyunk abban, hogy sikerre viszi majd e harcot az elnökség minden kérdése nem sikerült válaszolni, hiszen többen nem tudták fel sem tenni a kérdéseiket, de lesz más alkalmunk, és majd az eszmecserére köszönöm szépen, sok sikert kívánok a soros elnökségnek. És most ön elhagy minket, de három másik kollégája veszi majd át az ön helyét. Köszönjük szépen!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 Kedves kollégák, kérem foglaljanak helyet ismét. A délelőtt második fele még nagyobb kihívás lesz számunkra, mint az első, mert sok kérdésük van, és három miniszter jött el hozzánk egy óra időtartamra. 11 órakor kezdjük a szavazást, elhalasztjuk, és így meg tudjuk hosszabbítani a találkozót. Miniszterasszony, miniszter urak, szívélyesen üdvözöljük Önöket itt a Szociális Ügyek Bizottságában, a belga elnökség jegyében. Nagyon fontos feladatokat töltenek Önökbe a mi szemszögünkből is, és Örülünk ennek az első véleménycsere lehetőségnek. Loret Onkelings asszony, ön miniszterelnök helyettes, szociális és közegészségügyi miniszter, Michel Darden úr, ön pedig eh, a nyugdíjak és nagyvárosok minisztere, Jean-Luc Dérizé úr, szociális ügyek eh, államtitkára és a fogyatékkal élők eh, felelős minisztere. Először a miniszter asszonynak adom át a szót. Kérem, hogy mondja el 10 percben, melyek az ön prioritásai, majd átadjuk a kollégáknak a szót, azért, hogy vita legyen. Már van három felszólalási kérelem, pedig ön még el se kezdte az előadást. Köszönöm szépen, elnök asszony, köszönöm, hölgyeim és uraim, az, hogy a tisztelt képviselők minket ma fogadnak. Ami a diszkrimináció ellenes harcot és az esély elne- egyenlőséget illeti, ez prioritást élvez számunkra, és számíthatnak a mi teljes együttműködésünkre, tágabb értelemben is a szociális kohéziót illetően is. A múlt héten informális tanácsülésünk volt, és a miniszterek megállapították, hogy a gazdasági, szociális, a gazdasági és pénzügyi válságnak borzasztó szociális következményei vannak, a munkanélküliség, a szegénység, a bizonytalanság, létbizonytalanság nő. A hagyományos szerepek régen arra szolgáltak, hogy a válság csapásait enyhítsék és védjék az embereket ettől. Az cél az, hogy Európában szociális vagyis itt még az is történt, hogy szociális konkurencia alakult ki, ami bizonytalanná tenné az állampolgárok helyzetét. Az EBSCO-nak igen jelentős a szerepe a szociális kérdések terén, és biztos vagyok benne, hogy Milki asszony erről részletesen szólt. Másik kérdés. Dolgozunk azon, hogy milyen eszközeink vannak a 2020-as stratégia jegyében. Vannak számszerűsített céljaink, mégpedig az, hogy csökkentsük a szegénységet. Mindezt a foglalkoztatás és egyéb témák mellett tűztük ki. Ami az iránymutatókat illeti, véleményem szerint ezek már biztos, hogy javultak az önök bizottságának munkája nyomán, mert a júniusi EBSCO tanácsülésen már az önök szövege alapján javítottunk a szövegen. Biztos vagyok benne, hogy ez a jó együttműködés a parlament és a tanács között javulni fog, és meghozza gyümölcsét, és bár a munka még nem fejeződött be a részünkről, de a munkálatok keretében önök hangsúlyt helyeztek arra, hogy javítsuk a fenntartható finanszírozást a közkiadások terén, és itt a tagállamoknak a pozitív elemekre kell összpontosítaniuk, vagyis hogy a kohézió az államháztartásra milyen hatással van, valamint az adók szempontjából az adóknak a jövedelmekre való hatása, valamint a közszolgáltatások legyenek világosak a felhasználók számára. Ezek csak példák arra, hogy hogy tudnánk nyitni és hogyan tudnánk megvalósítani különböző célokat azért, hogy az önök prioritásait is belevegyük az útmutatókba, iránymutatókba. Legyen ez a mi úti tervünk, és ez a a 2020-as stratégia szociális oldaláról tekintve képezze ez a tevékenység központját. Hét mutatót kívánunk még előterjeszteni, ennek jegyében. Azt is fogjuk kérni az Európai Bizottságtól, hiszen lesznek fact sheetek e témáról. A cél tehát a szegénység csökkentése többek között, és jó lenne, hogyha ezek a fact sheetek támogatnák az irányelveket, a 2010-es célokat azért, hogy javuljon a szociális kohézió. A elnöksége szintjén a nyílt koordinációs módszereket is kiemeltük, azok jelentőségét, és szeptemberben konferenciát tartunk e témában. Ezen kívül a Lisszaboni szerződés 9-es cikkét is kiemeltük, a transferzális szociális záradékról van szó. Sok munkát kell még elvégezni a bizottságnak e témában, és rendszerezni kell ezt a témát, valamint átláthatóvá tenni. Ezen még munkálkodunk, az EPSZKÓ tanács ülés számára is ajánlásokat fogal fogalmazunk meg. Elnök asszony, ha még van időm, arról szólnék, hogy az európai jogi keretek nem megfelelőek a szociális szolgáltatások szervezése szempontjából. Konzultáltunk nagyon sok érdekelt félel, figyelembe vettük az ő aggodalmaikat. A belga elnökség alatt két témával fogunk foglalkozni. Egyrészt megnézzük, hogy milyen úton, módon lehetne igazítani a jogi kontextusokat, és a bizottság második jelentését is figyelembe fogjuk venni az általános érdekű szolgáltatásokról, valamint a Szociális Védelmi Bizottság munkáját is, azért, hogy mindezeket a szolgáltatásokat javíthassuk ami a legális jogszerű munkát és a minőségi munkát illeti, lesz egy harmadik fórum október 26-27-én, és e fórum alapján fogunk dolgozni. A decemberi EPSCO tanácsülés konklúziói számára. elnök asszony, kedves kollégák, hölgyeim és uraim! Nevemben és Filip Kurár úr nevében néhány szót szólnék az szegénység elleni harcról és a fogyatékkal élők helyzetéről. A szegénység elleni harc évét most zártuk le. Tudjuk, hogy Lisszabonban nagyra törő célokat tűztünk ki, azért, hogy megszüntessük a szegénységet, de sajnos ezt a célt nem értük el. Biztos, hogy lesz még munka a módszereket illetően, ami Belgiumot illeti. Három prioritásunk lenne először is a minimál jövedelemről. Ez olyan téma, ami alapvető. Ez az első téma a szegénység veszélyétől fenyegetett emberek problémája, 17%-a az európaiaknak fenyegetett ettől az Eurostat statisztikája szerint, és ezen az elnökségünk alatt dolgozni fogunk. Második téma a gyermekek szegénysége. Ez transzverzális kérdés, és itt figyelembe kell venni a gyermekek jogait, a családok jogait, a gyermek szegénységet az európai gyermekek 20%-a a szegénység küszöbén él, hogy európai vitát fogunk kezdeményezni azért, hogy ajánlásokat fogadjunk el e témában, azért, hogy csökkenjen a gyermekek szegénysége ezeket a gyermekek jogára alapozzuk, és multidimensionális megközelítésre. A jövedelem is ennek egyik eleme, de a lakás, helyzet, egészségügy, részvétel a szociális, kulturális életben egészségügyi ellátás. Másik prioritása a belga elnökségnek a lakás nélküliek, a hajléktalanok kérdése. A belga elnökség alatt lesz erről szeminárium és kerekasztal december 18-19-én azért, hogy az aktív befogadás elvét alkalmazzuk, legyen egy befogadó munkaerőpiac, minimál jövedelem és elérhető jövedelem. Az, egész, a szegénység elleni harc mellett erre is nagy hangsúlyt helyezünk, valamint a szociális gazdaságra, a jobb integrációra és a létbizonytalanságban élők bevonására a munkaerőpiacra. Ami a fogyatékkal élőket illeti, az ENSZ-nek van erről egy egyezménye, ezt mindenképpen alkalmazni kell. Az egész világ szintjén nagyon fontos, hogy az ENSZ elfogadta ezt az egyezményt, és ezt eddig 15 tagállam ratifikálta. A bizottság szolgálataival az a kívánságunk, célunk, hogy az EU-n belül alkalmazzuk ezt a az egyezményt, ezen munkálkodjunk, természetesen minden egyes tagállammal együttműködve. Itt a személyek egyének jogairól van szó, akik egyelő jogú állampolgárok, joguk van az oktatáshoz, az információhoz, az akadálymentesítéshez, az épületekben, a középületekben, az információhoz, ugyanúgy, mint bármely más állampolgárnak. Ennek érdekében november 18-19-én konferencia lesz az ENSZ ezzel kapcsolatos egyezményének megvalósítása érdekében, is itt fogyatékkal élők is részt vesznek. A bevált gyakorlatokat is ki akarjuk cserélni azért, hogy megnézzük, hogy minden egyes tagállam hogyan tudja ezeket, az áll, ezeket a jogokat megvalósítani. A második napot pedig kormány szintű, közigazgatás szintű véleménycserének szenteljük. Ez mozgósítás jelent minden szinten, helyi szinten és európai szinten is. Van egy másik elem, a magatartási kódex terén is szeretnénk előre lépni. Nézzük meg, hogy mi, melyek a tagállamok kompetenciái etéren, és az EU kompetenciái, a megosztott kompetenciák. Szeretnénk ezt aktívan továbbvinni ezt az elmélkedést azért, hogy elfogadhassunk egy magatartási kódexet, valamint egy kiegészítő protokollt. Erről már a tagállamokban vita folyik, és szeretnénk mi európai szinten is ehhez hozzájárulni. Valamint üdvözöljük a spanyol elnökség munkáját, az EBSCO állásfoglalása június 10 június 7-én Luxemburgban ez egy Disability Framework, inkluzív, befogadó politikát kell folytatni, és a mainstreaming is nagyon fontos a fogyatékkal élők érdekében, azért, hogy részt vegyenek a döntéshozatalban is, minél tágabb értelemben a tagállamokban döntések szülessenek az érdekükben. A másik a diszkriminációs elleni irányelv, elnök asszony, Milke, kolléganőnk már erről biztosan szólt, van ennek egy fogyatékkal élőkre vonatkozó része is, ez bizony elég nehéz eh, rész és eh, vita témája. Megnézzük a bizottsággal, hogy hogyan lehetne itt eh, egyes területeken előrelépni és konszenzust talán itt például a fogyatékkal élők helyzetét hogyan lehetne javítani, és mindezt a diszkrimináció ellenes harc egyében, vagyis hogy a fogyatékkal élők milyen diszkrimináció áldozatai. Tehát gyorsan ennyit szerettem volna mondani, elnök asszony. Köszönöm, Michel Darden úr. Öné a szó. Ha megtenné, hogy elmondja, hogy a tanács rendjén valamikor majd a bizottság zöld könyvét megvitatják-e, és ha igen, akkor mikor? Köszönöm, elnök asszony. Először is minden francia képviselőnek szép Basti napot kívánok nemzeti ünnepük alkalmából. Az informális 7-8-9 informális EBSCO ülés során én úgy értettem, hogy a szubszidiaritás elve az a vezér elv, az a vezér motivum, amelyet a nyugdíjak esetében alkalmaznunk kell. A bizottságnak igaza volt, elnök asszony is mondta, hogy az asztalra helyezte, összeállította azt a zöld könyvet, amely egy eh, időközi jelentést tár elénk a gazdaságpolitikai és szociális bizottságok társszerzőivel együtt relevánsan utal ezen zöld könyv azon problémákra, amelyekkel az adott tagállamoknak meg kell küzdeniük, és 14 alapvető kérdést teszt föl ez a zöld könyv. Jó magam, azt a tényt emeltem ki, hogy ez a zöld könyv kiemeli azt, hogy a gazdasági helyzetet és a ö, különböző államháztartási problémákat ö, ö, meg kell oldani, a nyugdíjak kérdését is át kell gondolni, és a nyugdíjak hivatalos korhatárát is meg kell emelni, ki kell asztolni, és a kapitalizációs nyugdíj rendszereket kell megerősíteni, amely a tőkefedezeten alapul, és valahol logikusnak tűnik, hogy minden egyes tagállam saját jellemzőin keresztül ö, ö, szabályozza, ö, fedje le ezen kérdéseket. Ami viszont a, a határokon átnyúló kérdéseket illeti, a kiegészítő nyugdíjbiztos, nyugdíjak hordozhatóságát illeti, a különböző nyugdíjintézmények fizetőképességét illeti, azt gondolom hasznos lenne, hogyha egy szupranacionális rendelet tárgyát képeznék ezek a kérdések. Ez az oka annak, hogy a különböző tagállamokat felkértük arra, hogy a zöld könyvben szereplő 14 kérdésen tűnődjenek el, fontolják meg azt, és gondolják el, hogy mennyire lehet támogatni ezen nyugdíjkérdéseket. Ugyanis önök is tudják, hogy a nyugdíj szeptember 7-i Liásben tartandó nyugdíj miniszteri ö, találkozónak ez lesz a fő kérdése. Ami a szociális védelmi és gazdasági, ö, poli, gazdaságpolitikai ö, bizottság ö, munkáját illeti, reméljük, hogy egy európai fehér könyv összeállítására kerülhet majd sor Európában azt gondolom, hogy elengedhetetlen, hogy ezt a kérdést közösen gondoljuk át az ECOFIN és az EPSCO tanácsok részvételével. Mindenkinek tudatában kell lennie annak, hogy a nyugdíj ugyancsak egy aspektusa ennek a szegénység elleni küzdelemnek, de fontos eleme, és lehetővé kell tenni a társadalmaink legidősebb polgárai számája, hogy jólétben megfelelő módon élhessenek. Köszönöm. Köszönöm, hölgyeim és uraim, miniszter, asszony és miniszter urak, és most ezen felvezető előadások meghallgatását követően elkezdhetjük az eszmecserét, Jákonszári asszonynak, majd Őri úrnak adom meg a szót. Minulla on jäänyt epäselväksi. Köszönöm szépen. Egy dolog nem volt számomra teljesen világos, nevezetesen, hogy a belga elnökség hogyan fogja kezelni a munkavállalói irányelvet. Ez egy nagyon fontos jogszabály és az önkéntesség is nagyon fontos elv az Európai Unióban. Ugyanakkor ez nagyon gyakran ellenérzéseket is szül, tehát nem tudom, hogy az európai, illetve a belga elnökség ezen a téren mit kíván tenni. Másodszorban a minimum jövedelmekkel kapcsolatosan igen komoly a bizonytalanság. E, szerintem konkrétan meg kellene határozni, és körvonalazni, hogy mit kíván elérni a belga elnökség, mire kívánja a, kiegyezni a dolgokat a minimál bérre vagy jövedelemre. Őri úr, majd Koferáti. Szóval szépen a tájékoztatott miniszterasszonytól és kollégáitól. Nagyon kevés az időnk, ezért egyetlen egy rövid kérdésem lenne, nevezetesen az, hogy mint tudjuk, a belga elnökség is, majd az azt követő magyar elnökség is prioritásai közé emeli a gyerekszegénységnek a kérdését. Hallhatnánk egy picit több konkrétumot erről, milyen elképzeléseik vannak arról, hogy a szegénység elleni küzdelemben a gyerekszegénység ellenküzlemben milyen teendők vannak, számszerűsíthetőek-e ezek a, ezek a, a problémák, és hogyan tudjuk hogy mondjam, visszacsatolni, hogy mit sikerül elvégezni a területen. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Koferáti úr, majd Lindasszony. Koferáti úr. Grazie. Köszönöm szépen, elnök asszony. A méltóságes munkáról beszélünk igen sokat. A munkavállalók jogait el kell ismerni, tiszteletben kell tartani, az európai jogszabályok és a nemzeti jogszabályok, valamint a kollektív szerződések alapján. Európában azonban két nagyon sajnálatos jelenséggel is számolnunk kell. Az egyik a nem rendszeres vagy bizonytalan munkavállalás, amikor is a munkavállalók méltatlan munkakörülmények között kénytelenek dolgozni. A másik ennél súlyosabb jelenség pedig a rejtett munkavállalás, vagy szürke, fekete munkavállalás, amikor illegálisan Európába érkezők olyan körülmények között dolgoznak, ami mellett a minimális védelmet vagy biztosítást sem jelenti számukra. Mit kíván a belga elnökség ezen jelenségekkel szemben tenni? Ugyanis az érintettek nem csak, hogy nem méltó körülmények között dolgoznak, de a jövőjük is bizonytalan és kilátástalan. Tehát ez azt hiszem, hogy az egyik leginkább elhanyagolt terület, ami a legveszélyesebb talán a válság keretében. Köszönöm. Lina Szony majd Bak úr. Köszönöm szépen. Számos kérdés merült fel. Ankelink eh, asszony említette a nyílt eh, koordinációs módszert. Örülök, hogy ismét találkozhatok önnel, hogy ezt kívánják tovább fejleszteni. Ez a módszer tudjuk, hogy nem volt túlságosan sikeres a múltban. Az ön véleménye szerint hogyan lehet ezen javítani a hajléktalanok eh, területén, vagy a szegénység területén? és esetleg az idősek eh, hosszú távú ellátásáról gondolkodtak-e. Nagyon hálás lennénk, hogyha megismerhetnénk a véleményét. Ami pedig a jövedelmeket illeti. Itt megint csak az a probléma, hogy van, aki minimálbérről beszél, más minimál jövedelemről. Én most kifejezetten a minimál jövedelemre szeretnék eh, összpontosítani, tehát nem kifejezetten a munkavállalókról, hanem a szociális rendszerbe, be, rendszer keretében ellátást kapókról. Szerintem a tagállamokat is erre kéne irányítani, de nem egy keret irányelv révén, hanem a nyílt koordinációs módszert alkalmazva. Ami pedig a fogyatékkal élőkről szóló irányelvet illeti, ez egyelőre még megva- megrekedt a tanácsnál. Ismerjük azonban az e, vonatkozó ENSZ egyezményt. Itt meg kell próbálnunk nyomást gyakorolni a tagállamokra, hogy akik eddig még nem ratifikálták, nem írták alá az ENSZ egyezményt, tegyék meg, hiszen nagyon fontos, hogy minden egyes tagállam csatlakozzon, ratifikálja ezt az egyezményt. Köszönöm. Bak úr, majd Kastex asszony. Köszönöm szépen. A kérdéseimben az egyes szakpolitikai területek koordinálására szeretnék utalni. Igen, jogosan említette, hogy a pénzügyi növekedés, a szociális terület, illetve a gazdaságpolitika egymástól e, szigetelten működő területek, és nagyon fontos egyik következménye a mostani helyzetnek az, hogy a munkaidő meghosszabbadat. Mit lehet tenni, hogy 70 év fölött hogyan lehet biztosítani a munkavállalók védelmét, az egyes szakpolitikák szerintem nem következetesen, koherensen illeszkednek egymáshoz. Akár a gazdasági növekedésről beszélünk, vagy a jelenlegi megtakarítási intézkedésekről. Itt mindig is olyan gyenge pontok merülnek fel, amelyek megakadályozzák például a szegénységgel szembeni fellépést, vagy egyéb intézkedéseket. A jelenlegi helyzetből fakadóan várhatóan a szegénység csak fokozódni fog. Itt rátérnék egy másik területre, például az utasjogok területére. Erre kérném, hogy hasson oda, hogy az egyeztetési eljárás során ezekben a kérdésekben megállapodás szülessen. Um, merci. Köszönöm. Kastext, majd Deli asszony. Köszönöm. Miniszter Miniszterasszonyhoz lenne egy kérdésem, ami a közérdekű szolgáltatásokat illeti. Ambícióként elmondta, hogy egy harmadik fórumot is megkíván szervezni az elnökség a szociális szolgáltatásokról, de egy jogalkotási törekvésre is utalt, és egy minőségi karta létrehozására. Mi támogatjuk ezen kezdeményezéseiben, ambiciózus kezdeményezéseiben az elnökséget. Mi azt szeretnénk, hogy a kezdeményezés az a ö, elán, amelyel ezt a kérdést megkívánják ragadni, sikerrel járjon. Szükségünk lenne arra, hogy a tanács tartósan és folyamatosan foglalkozon ezzel a kérdéssel, és vigye sikerre a szociális szolgáltatások kérdését. Tudjuk, hogy eszmecsere folyik ezen szolgáltatások természetéről, jellegéről jelenleg. Szeretnénk, hogyha egyetemes hozzáférhetőség megmaradna, és az egyetemesség, mint olyan fogalom tovább élne, nem pedig korlátozó, restriktív lenne ez a szociális szolgáltatási kör, amely csak az igen hátrányos, többszörösen hátrányos ö, polgárokat célozná meg. Köszönöm, Deli asszony, on most a sor. Deli asszony, több kérdésem is lenne, és köszönöm, hogy ellátogattak hozzánk a szegénység elleni és a szociális kirekesztettség elleni év második részét majd a belga elnökség fogja lezárni. Újra felteszem most kérdésem, a belga elnökség késze támogatni egy olyan európai kezdeményezést, melynek célja az elhíresült minimum bérre vonatkozó keretirányelv létrehozása lenne. Én a magas jövedelmek adózásával kapcsolatos kérdésemet is szeretném feltenni, hiszen ezen adózáson keresztül lehetne valahol a az államháztartást is feltölteni, és valahol meg lehetne előzni, hangsúlyozom, meg lehetne előzni a szegénységet. Ami pedig a, a, a hajléktalanok kérdését illeti, itt nem csak a szociális lakások kérdéséről van szó, a szubszidiaritáson keresztül hogy lehet a tagállamokat arra ösztönözni, nyomást gyakorolni rájuk, hogy minden egyes állampolgár méltóságteljes, tisztességes lakáshoz jusson nem csak a hajléktalanok, minden állampolgár. Egy nyilatkozatot ismerünk, amelyet Lin asszony, Figueredo asszony és mások képviselők írtak alá e tisztelt házban, hogy a hajléktalanokat védjük. Hogyan akar a soros elnökség nyomást gyakorolni a tagállamokra, hogy véget vessünk annak, hogy az utcán emberek ezrei halnak meg, ne várjuk meg a szegénység elleni év végét ezzel. Köszönöm, mondja az elnök asszony. A szocialista frakció valahol mm, kedvezményezetten kérjük föl a szólásra, de hát ez a véletlen dolga. Mindenki egy percben elmondhatja a véleményét. Doróza képviselő, majd Darden képviselő. Köszönöm szépen, és köszönöm a miniszterek jelenlétét is. Ankeling asszonyhoz intézem a kérdésemet, hasonlóan eh, ahhoz, amit Castex asszony is felvetett eh, az általános érdekű közszolgáltatásokra vonatkozóan. Ami ezen közszolgáltatások jövőjét illeti, egy külön bizottságban én magam is dolgoztam, eh, foglalkoztam ezzel a kérdéssel, és egy szemináriumon felvázoltuk a szakmai szempontokat, amit ön szervezett, gratulálunk, igen hasznos esemény volt, és köszönjük az erőfeszítéseit. Az én kérdésem konkrétan a következő. Amikor a jogi keretről esik szó, ez nem feltétlenül illeszkedik a közszolgáltatások szervezéséhez. Az ön szándéka szerint a szerződés 14. cikkét nem kellene-e érvényesíteni ennek érdekében, avagy pedig egyéb szempontokat vizsgálnak, az EU-s joganyagból például a versenyre és a közbeszerzésre vonatkozó jogszabályok alkalmazását. Ami pedig az arány, a szubszidiaritás elvét illeti. Az általános érdekű közszolgáltatások nem léteznének a tagállamokban, ha a tagállamok nem úgy döntenek, hogy legyenek ilyenek. Nem az EU dönt ezekről. Minden esetre komoly kölcsönhatás van ezen szolgáltatások szervezése és finanszírozása között, már ha csak a versenyszabályokra, az állami támogatásra vonatkozó szabályokra gondolunk, Ezekkel a kérdésekkel mind tehát foglalkoznunk kell, hogyha biztosítani akarjuk, hogy a közszolgáltatások fennmaradjanak, különösen a jelenlegi helyzetben, amikor számos tagállamban a szociális szolgáltatásokat lefaragják. Dárten majd Klamasszony utolsó szójogán. Darden úr. Köszönöm, nem akarok visszaélni a nekem szánt idővel, csak néhány szót szólnék. A miniszterek különböző prioritásokról szóltak, ezek fontosak a jelenlegi gazdasági összefüggésekben szociálisabb Európát szeretnénk, úgyhogy ez a megfelelő pillanat arra, hogy előrelépjünk. Szeretném kiemelni, amit Onkeling asszony is mondott, valamint Milké asszony is, vagyis az EPSZ-kót bele kell vonni a 2020-as stratégia irányításába és a makroökonomiai kormányzásba. Visszatérnék egy prioritásra, mégpedig a szegénység elleni harcra. Több hozzászóló említettem már előttem is ezt a témát. Hangsúlyt helyeznék arra, hogy mennyire nehéz elérni a célokat, nagyon jó kitűzni célokat, de meg is kell őket valósítani. És ez nehéz. Nehéz úgy eljárni, hogy a tagállamok konkretizálják a célokat. Az előbb szóltak arról, hogy mennyire fontosak a mutatók azért, hogy követhessük a megvalósítást. Egy másik témát is kiemelnék, amiről Lin asszony és Deli asszony is szólt, vagyis a minimum jövedelemről. Ami nekem fontos az az, hogy legyen egy jogalkotási kezdeményezés e téren. Azért, hogy ha ne is uniformizáljuk, de legyen egy keretünk, amely lehetővé tenné, hogy minden ország beleilleszkedjen ebbe a minimál jövedelem logikába, és kialakítsunk egy normát, amely felé mindannyian irányulnánk. Plom asszony. Köszönöm szépen a szót. Nagyon köszönöm, hogy itt vannak, és minden jót kívánok a belga elnökségnek. Két kérdésem van. Először is a szegénység elleni harc és a gyermekek szegénység elleni harc. Tavaly a parlament állásfoglalást fogadott el a gyermekek helyzetéről. Azon gyermekekről van szó, akik otthon maradnak, míg a szülők külföldön dolgoznak. Nem tudom, hogy a belga elnökség kíván-e valamilyen kezdeményezést tenni a parlament ajánlásai alapján az állásfoglalással kapcsolatosan. A második kérdésem Darden úrhoz szól a nyugdíjakról és a nyugdíjak fenntarthatóságáról. Miniszter úr, gazdasági és pénzügyi válságot élünk, és ennek nagy kihatása van a szociális ágazatra. Tudják, hogy nagyon sok idősebb ember, 50, 55 körüli ember van, aki elveszítette a munkahelyét, és nagyon nehéz a munkaerőpiacon új munkát találni, ha valaki 50 vagy 55 éves. Szeretném tudni, miniszter úr, mit gondol ön, mit kellene tenni ami az előnyugdíjat illeti. Nagy különbségek vannak a tagállamok között e szinten. Vannak, akik azt mondják, hogy ez jó gondolat, a korai nyugdíj, és lehetővé kell tenni mindenki számára azt, hogy abbahagyja a munkát és helyet hagyom másoknak. Mások viszont azt mondják, hogy ez nagyon negatív hatású a nyugdíjrendszerekre, szeretném, hogyha erre válaszolna, és még egyszer sok sikert kívánok önöknek. Reméljük, vagyis tudjuk, hogy itt Van Rompuy úr és az együttműködés az egy, a elnökség között a siker záloga. Elnök, a 9-es cikkről szó volt az előbb, amikor On Kellings asszony szólt, ez igen jelentős a Lisszaboni szerződés megvalósítása érdekében. Tudom, hogy eddig még nem használták ki ezt a cikket. Nem csak a költségekről van szó, hanem arról is, hogy ugyanúgy, mint a gazdaság irányítás kérdésében, ezt a problémát, ezt a néző pontot ki kell terjeszteni, és nem szabad, hogy ez csak az Epsco keretein belül maradjon meg, hanem a többi tanács ülés is kell, hogy foglalkozzon ezzel a jogalkotás szempontjából. Úgyhogy ez a cikk nagyon fontos, és igen nagy dinamikát biztosíthat. Öné a szó, miniszter asszony. Köszönöm elnök asszony. A kilences cikk a transverzális szociális záradék igen jelentős. Hogyan kell erre tekinteni? Az EU döntéseinek értékeléséről van szó, vagyis arról, hogy ezek a döntések milyen hatással vannak a szociális területre az EU-n belül. Ezt még nem használtuk ki, és a decemberi EBSCO ülésen a biztostól jelentést fogunk kérni arról, hogy a 9-es cikket hogyan valósították meg, és mik a perspektívák. Szeretnénk, hogyha ez sokkal átláthatóbb lenne ez az egész kérdés, és ez jó lenne a szociális Európa szempontjából. Nagyon sok kérdést tettek fel nekem, megpróbálom ezeket keretek közé szorítani. Ami a foglalkoztatási politikát illeti, annak idején én munkaügyi miniszter voltam, és sokat beszéltünk erről. A Lisszaboni háromszög jegyében sokat beszéltünk a foglalkoztatási politikáról. Egy kicsit talán kicsúszott a talaj a lábunk alól, akkor nagyon sok reményünk volt, úgy éreztünk, hogy a minőségi munkahelyek terén nagyon is előre tudunk menni, az európai munkajogról álmodtunk, és a rövid távú tervezés helyett szerintem dolgoznunk kell a minőségi munkahelyeken, a iránymutatók segítségével és a szociális védelem segítségével is. Sokszor elmondtuk, hogy a szociális védelem nem csak arra való, hogy a szegénység ellen harcoljunk, és a legkevésbé favorizált, vagy a legrosszabb helyzetben lévő rétegek helyzetén javítsunk, hanem valami pluszt kell létrehoznunk, azért, hogy mindezt alátámassza egy európai léptékű politika. Szeptemberben lesz egy konferenciánk a szociális védelemről, arról, hogy hogyan is látjuk a szolidaritási rendszert és a hozzáadott értéket abból a szempontból, hogy az EU mindezt támogatja. Ez szeptemberben lesz kétnapos konferencia, és asszony, kollégáim és magam nevében szeretném elmondani, mennyire szeretnénk, hogyha az Európai Parlament teljes gőzzel részt venne ebben a munkában, mert érdekünk, hogy egymást támogassuk, ami az általános érdekű szociális szolgáltatásokat illeti. Köszönöm, hogy részt vettek a technikai műhely beszélgetésen e témában mindegyik jelentés igen érdekes volt. Szeretnénk olyan szolgáltatásokat, amelyek nem a nem annyira a közbeszerzések logikáját követik, hanem inkább itt a szolgáltatások nyújtásáról legyen szó, a másik pedig a szociális szolgáltatások, ezek eh, vajon általános gazdasági jellegű szolgáltatások? És eh, itt arra is kell gondolni, hogy a letelepedés szabadsága, a szolgáltatások szabadsága biztosítva legyen. A gazdasági és a nem gazdasági elemeket eh, kombinálni kell az állami támogatással. Szóltak az erre vonatkozó cikkről az alapszerződésben. A belga elnökség alatt lesz technikai műhelybeszélgetés, egy fórum, és a decemberi epsco is beszélni fogunk erről, mégpedig arról, hogy a minőséggel kapcsolatos kárta megszülessen, de ez nem lesz gond, mert a bizottság már dolgozik rajta. A másik probléma a jogi keretek, legyen egy egységes keret az általános érdekű szociális szolgálatok számára? Ez szerintem előnyös lenne, de azon is dolgozni fogunk, hogy az összes európai szövegben, ahol az általános érdekű szociális szolgáltatásokról van szó, ott mindenütt pontosítsuk jogilag is ezt a kérdést. Ami számít, az az, hogy előre lépjünk, mert a jelenlegi helyzetben sajnos ezek az általános érdekű szociális szolgáltatások csökkenhetnek, ami pedig a minimál jövedelmet illeti. Fontos kérdés. Tudniuk kell, hogy a belga elnökség számára a minimál jövedelem, ez az egész keret fontos. A múlt héten az informális EBSCON erről vitát folytattunk, hiszen tudjuk, hogy a minimál jövedelem alapeleme az aktív befogadásnak, beilleszkedésnek és a foglalkoztatási perspektívának. Kértük a tagállamokat, hogy a kritériumokon gondolkodjanak a hozzáférhetőség és a minimál jövedelem biztosítása ezt egyhangulag nem tapsolták meg, ezt a gondolatot, de már érzem a feltett kérdésekben is, hogy önök másképpen gondolkodnak erről a kérdésről szemben a tanácsa. A tagállamok még nem fogadtak el azt, hogy közös kritériumokat vezessenek be, de elkötelezték magukat arra, hogy a bevált gyakorlatokat kicserélik ez azt mutatja, hogy még hosszú utat kell megtennünk, amíg oda elérünk, de nem szabad ölbetett kézzel várakoznunk. Elnök asszony, emlékeztetek arra, hogy szavazás is lesz. Figeredó asszony jelentéséről a szavazás ugye jövő őszre várható. Ami minket illet, a belga elnökség szintjén tovább dolgozunk a miniszter, miniszterközi konferenciákon a minimál jövedelemről, és nagyon reméljük, hogy lépésről lépésre ez meg is hozza gyümölcsét. Ne felejtsék el a tíz, tízes iránymutatókat. Ezek beszélnek a minimál jövedelemről és a foglalkoztatásról. Szerintem ezek nagyon fontosak. Hozzáférés az egészségi ellátáshoz, minimál jövedelem, hozzáférés egy sor szolgáltatáshoz az összes európai állampolgár számára, például gázszolgáltatás, egyebek. Ez olyan iránymutatók, amelyek egy új európai intézkedés alapját teremthetik meg. Szeretnénk, hogyha az iránymutatók úti tervet képeznének, új módszerek alakulnának ki az európai kohézió számára. Az önök munkája itt az EP-ben, a bizottság és a tanács munkája jó lenne, hogyha találkozhatna, egybecsengene itt a az iránymutatók keretében, azért, hogy legyen keret arra, hogy előrelépjünk e, nehéz kérdésekben, igen, kényes kérdésekről van szó, mint például a minimál jövedelem kérdése. Ennyit szerettem volna mondani, elnökasszony. A másik az irányelvek a határon túli munkavállalóknak és a hordozhatóság kérdése. Köszönöm szépen mondja Darden miniszter úr. Kezdjük a hordozhatósággal. Közelebbről megvizsgáltam a hordozhatóság kérdéskörét a nyugdíjak szempontjából természetesen. A biztosnak igaza van a zöld könyvében. Egyik tipikus témáról van szó, amelyet ki kell domborítanunk, még akkor is, hogyha a, a, a, a tanács ülésekor is a szubszidiaritás elvére történt utalás. De igenis, vannak olyan munkavállalóink, akik határmentő övezetekben élnek, és vannak olyanok is, akik még mobilisabbak. Gondolok például példaként a kutatókra. Magam is kutatásokat végeztem e témában, és jelenleg úgy állunk, hogy a legális szakmai nyugdíjrendszereket ugye különböző állami törvények fedik le. 2007-ben egy olyan joganyag is született, amely a kiegészítő nyugdíjak kérdéskörét tárgyalja, viszont egy hangbuságra nem sikerült jutni a tanácsban. Ezen ezen joganyaggal kapcsolatban. Igenis, a mobilis munkavállalók kérdésével kapcsolatban meg kell találnunk a lehetőséget, ha lehet egy határokon átnyúló, például kutatókra vonatkozó, kiegészítő nyugdíjakat lefedő joganyag megalkotására egy olyan páneurópai nyugdíj alapot kellene létrehozni, amely méltányosan már kezelné ezt a kérdést. Mindazok, akiket érdekel ez a téma, megállapíthatják, amit én most elmondtam. Előre kell lépnünk e kérdésben, és a biztosnak igaza van abban, hogy nem csak ezt, hanem általában a nyugdíj kérdést napirendre tűzi. Tudatában vagyok annak, hogy milyen nehéz, kényes kérdésekről beszélünk ma, nevezetesen hogyan lehet megoldani, feloldani a nyugdíjak jövőjének problematikáját. Én mindig is azt vallottam, hogy mindenek előtt a probléma gyökere abból fakad, hogy hogyan lehet a gazdasági élénkítést és az államháztartás fellendítését megoldanunk, hogyha a szociális kérdéseket vizsgáljuk. Valóban a nyugdíjrendszerek finanszírozását egy válsághelyzetben igen nehéz megoldani. Kollégám is, kolléganőm is tudja, hogy igen nehéz helyzetben vagyunk, amikor a szociális juttatásokról beszélünk. Amikor egy munkanélkülit bekívánunk vonni újra a munkaerőpiaci tevékenységbe, évente ez a fellépés 18 ezer euróba kerül munkanélküli személyenként. Ugye én képzeli, hogy mondjuk azt mondom a kolléganőmnek, hogy 20 milliárd euróra van szükségem ahhoz, hogy csak a belga ö, nyugdíj problémát megoldjam. 10 milliárd euróra, 10 milliárd euró mondjuk a költségvetésben már szerepel, de honnan szedem a másik 10 milliárd eurót? Belgiumban 65 év a nyugdíj korhatár ez papíron. De hogyha a gyakorlatot nézzük, akkor azt mondhatjuk, hogy általában 60 évesen mennek nyugdíjba a belga állampolgárok. Ez viszont óriási problémát vet föl. Mi azt a tézist védjük, hogy a 65 éves nyugdíjkorhatárt meg kell tartani. De mivel? Hogyan? Mit szeretnénk? Azt, hogy az emberek mégse vonuljanak nyugdíjba 60 évesen, hanem maradjanak tovább is aktívak a munkaerőpiacon. Amikor az idősödésről szóló jelentést olvasom, akkor a célom az lenne, hogy legalább két-három évig még 60 év felett is maradjanak aktívak az idős munkavállalók. De felvetődik a nagy kérdés, hogy hogyan. Hogyan oldjuk fel ezt a problémát? Természetesen megpróbáltunk először ösztönzőket bevezetni. Hogyha azt mondjuk valakinek, hogy nem 60-61 évesen, vagy 62 évesen vonul nyugdíjba, akkor további ösztönzőket biztosítunk számára. Hát, hogy a siker milyen, azt mondanám, hogy vegyes. Vannak sikeres ösztönzőink, de nem igazán sikerre vívő ez a kezdeményezést. Hogyha az ösztönzőkön keresztül nem tudunk sikert elérni, akkor természetesen úgy kell eljárni, hogy valahol olyan rendszerek rájunk vissza, mint az előnyugdíj rendszere. Az előnyugdíj esetében vannak olyanok, akik 50 évesen kivonulnak a munkaerőpiacról. Hát most hogy képzelhető el az, hogy egy két, három évet még sikerüljön ö, ráhúzatnunk mondjuk az emberekkel, tehát hogy maradjanak a munkaerőpiacon, hogy 50 évesen is előnyugdíjaztathatják magukat. Tehát valahol a belga kormánynak is meg kell birkóznia az előnyugdíja kérdésével, hogy hogyan, azt még nem tudom. A vállalkozások nehézségekkel küzdenek, tudatában vagyok mindennek. Mégis jelentős ez a probléma, amelyre vissza kell térnünk, mármint az előnyugdíjazásra. Miért? Egyszerűen csak azért, mert ugyanazon nyugdíjuttatásokat, ugyanazon járulék, me, eh, járulékokat nem tudjuk fenntartani egy idősödő társadalom eh, mellett. Köszönöm a figyelmüket. Jó magam is szeretném megköszönni mindazoknak, akik kérdéseket tettek föl. Érezzük, hogy erőteljes konvergencia alakult ki a parlamentben, hogy támogassák a belga elnökség prioritást képező témáit. Ugyan árnyaltan, de általában ezt éreztem. Ami a fogyatékossággal élő személyek jogait illeti, és a nehéz, bizonytalan helyzetben élő emberek jogait illeti. Ami a, az ENSZ egyezmény ratifikációját illeti, hát vajon nyomást gyakorlunk-e a tagállamokra? Nem nyomást akarunk mi gyakorolni a tagállamokra, hanem azt mondjuk, hogy az ENSZ fogyatékossággal élőkre vonatkozó egyezménye egy óriási lépést képez az, az állampolgárok és teljes jogú állampolgárok helyzetének javítása szempontjából. Bevágyakorlatok kicserélése és a szintek magasabbra emelése minden egyes tagállamban. Itt nem végcélról van szó az egyezmény eh, ratifikálása szempontjából, hanem egy kiinduló pontról. Szaragószában is elmondtam, hogy két helyzet áll föl ma az EU-ban. Vannak ratifikáló országok, amelyek átgondolják a végrehajtást, és olyan államok, tagállamok, amelyek az átgondolt megvalósításon tűnődnek az ENSZ egyezmény részéről, és majd utána kívánják azt ratifikálni kommunikálni. Úgyhogy az európai szinten ezt az ENSZ egyezményt mindenképpen végre kell hajtani. Ugyanakkor a különböző államok különböző ö, hatóságainak mindent meg kell tennie, utaltunk például a, az akadálymentesítésre, de nem csak az autóbuszok akadálymentesítéséről van szó, hanem minden típusú közintézmény, épületek és egyéb aspektusok akadálymentesítéséről minden állampolgár számára. Tudom, hosszasan szólok, úgy, hogy megpróbálok rövidebben szólni, ami a szegénységet illeti. A szegénység jelensége igen összetett. Tudjuk, hogy egy varázslatos intézkedésen keresztül nem sikerül majd rendeznünk a szegénység kérdését. Az igaz, hogy számszerűsített célokra van szó. A június 17-i tanácsülés is kimondta, hogy 20 millió az a, az a határ, amelyet el kell érnünk, és kollégám Onkelings asszony is elmondta, hogy hét olyan célkitűzés, prioritást képező célkitűzésünk van, amelyen keresztül a szegénységet is csökkenteni kívánjuk. Nem szeretnék tartó hosszasan szólni, gyermekszegénységre több képviselő is utalt. Szeptember másodikán, harmadikán fámenben egy konferenciát fogunk szervezni. Egy olyan ajánlást szeretnénk megfogalmazni, amely gyermekszegénységről szól, a gyermekjogra alapulva és multidimensionális keretet ö, ö, alkotva ennek. Oktatás, képzés, ö, ö, lakhatóság és minden egyéb jogok kérdéskorén megközelítve a gyermekszegénységet, a minimál jövedelemre sem szeretnék elfeledkezni, de tudom, hogy időm véges. Elnök asszony nem volt ön túlzottan bőbeszédű, nagyon is lakonikus volt, és köszönöm szépen, nagyon jó, sikeres elnökséget kívánunk. Tudjuk, hogy exaltált időszak, az elnökség időszaka, mert bizonyos gondolatokat sikerre kívánnak vinni, de tudjuk, hogy fárasztó időszak is, hiszen minden kollégával meg kell osztaniuk gondolataikat. Köszönöm, hogy ellátogattak szakbizottságunkba. collègues. Chers collègues, je vous propose euh, de passer euh, immédiatement au... Tisztelt kollégáim, azonnal a napirendünk 9-es pontjára térünk át, amely a szavazás pontja. Kollégánk Őri Csaba úr eh, jelentésének szavazásáról van szó. Őri Csaba urat még nem látom a körünkben, ez így nincsen helyén. Hol van Őri úr? Őri úr nem kezdhetem a jelentésének megszavazását anélkül, hogy ne lenne jelen a teremben, de itt van Őri úr, úgyhogy a tagállamok foglalkoztatáspolitikára vonatkozó iránymutatásokról szóló jelentéséről fogunk szavazni. Két vélemény is a foglalkoztatási és nőjogi bizottságról érkezett kérem tisztelt kollégáim, a magánbeszélgetéseiket függesszék fel. Második cikk, K kompromisszum, mellette kiszavaz. Ellene tartózkodik, elfogadva. 2A cikk, 134-es törőnen módosítás mellette. Ellene tartózkodik, Elutasítva. 133 Stenrök mellette, ellene tartózkodik, elfogadva. 136 Őri úr mellette, ellene tartózkodik, elfogadva. 135-ös Plamasszony mellette, ellene tartózkodik, elutasítva. Az egyes, he, hetes iránymutatás kompromisszumos, elkompromisszumos címről mellette ellene tartózkodik, elfogadva. A kilences bekezdés fámtól mellette ellene tartózkodik, elutasítva. Most a hetes iránymutatásról szintén M kompromisszum egy paragrafus be, beillesztése mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk. Most 142-es törőnen mellette ellene tartózkodik, elutasítva. 146 törőnen mellette ellene tartózkodik, elutasítva. Kompromisszum N mellette, ellene tartózkodik, elfogadva. Most kompromisszumos, ó kompromisszumos, második bekezdésről a hetes iránymutatásnál mellette, ellene tartózkodik, elfogadva. Áttérünk a tízes bekezdés az FEM-től, mint kiegészítés mellette. Kilences oldalon vagyunk már, a szavazólistán kilences oldal. Kilences oldal, melléklet, hetes iránymutatás, kettes bekezdés, a FEM beillesztésről mellette. Elene elutasítottak, azt hiszem, de ezt most teszteljük, ha mindenkinél itt van a szavazókártyája. Ellenőrizzük. Mindenki szavazott, mindenkinél itt van a kártyája, nagyszerű ez a helyzet. Lezárom a szavazást. 20-27 világos, hogy elutasítottuk. Most a nyolcas iránymutatásnál tartunk a címről. 229-es módosítót nem kell megszavaznunk, viszont most a hetes iránymutatása nem tudom miért, de visszatérünk, és a 183 ovír mellette. Ellene. 183-as mellette ellene tartózkodik. Világos, hogy elfogadtuk. Okafogyott, kompromisszumos, hármas bekezdésről, ki áll mellette, ellene. Elfogadtuk. Most 201-est visszavonták 203-asról. Steinrück asszonytól és Kunsztól mellette ellene tartózkodik elfogadva. 204-es Steinrück és Christensen mellette ellene tartózkodik elfogadva. 12-es bekezdés Fámtól mellette ellene tartózkodik elutasítva. Most áttérünk e kom- Q, a Q kompromisszumoshoz. Nem, nem, nem, nem, szavaznunk kell, mondja az elnök asszony. 214-esről szavazunk a szóltól mellette. Elene tartózkodik, elutasítva. És most szavazunk a 215-ösről, mert a 17-est visszavonták, mellette, 215-ös, mellett ellene tartózkodik, elutasítva. 216 mellette, ellene tartózkodik, azt hiszem ezt elfogadtuk, de ezt ellenőrizzük, 216-osról. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. 27-en mellette, 22-en ellene, elfogadtuk. 217-es kompatibilis mellette, ellene tartózkodik, elfogadva. 218-as őri úrtól mellette, ellene tartózkodik, elfogadva. 8-as iránymutatás Q kompromisszumos mellett, ellene tartózkodik, elfogadva. Most áttérünk a kettes bekezdésre, mégpedig a nyolcas kompromisszumról, az R kompromisszum mellett kiszavaz. Ellene tartózkodik. Elnézést, mondja az elnök asszony. Szavazunk az elnézést, mondja az elnök úr, köszönöm, hogy figyelmes volt akkor most kiegészítésként a 25-ös bekezdést az Ekontól szavazzuk, meg ki van mellette, 25-ös mellett, ellene tartózkodik, elutasítottuk. Akkor most térünk át az R Robert kompromisszumra mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Most a kettes bekezdés után 8-as iránymutatás 248 Steinrück és Christensen 248 mellett ellene tartózkodik elfogadva. 21-es módosítók a fogyott 240 hanyost is vonták vissza. Most akkor a következő módosító okafogyott a kompromisszum lefedőket 251 Türünen, 251 mellett. Ellene. Azt hiszem, ezt elutasítottuk, de azért ellenőrizzük rá a 251-est. 251-esről van tehát szó, mindenki szavazott, lezárom a szavazást. 21-28 elutasítottuk. 252 őri mellette ellene tartózkodik. Elfogadva. 253-as szerkász mellette. Kompatibilis, ugye, őri úr? 253 mellette ellene tartózkodik elfogadva. 254 ugyanígy mellette ellene tartózkodik, elutasítva. 218-ast elfogadtuk, ugye? Akkor a 24-es okafogyottá válik, ugyanúgy, mint a 265-ös és a 266-os, 67-es, a 28-as és az Ekontól. Így most a 268-as őri úrtól mellette kellene tartózkodik, ellenőrizzük. Én azt hiszem elfogadtuk, de ellenőrizzük a 268-as Tőri úrtól. 268-as tehát jelentéstevétől megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást. 23-26, hát vajon valóban, valóban ezt elutasítottuk. 269-es Steinrück asszonytól és társaitól mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 270-es őri úrtól mellette ellene tartózkodik, El, elfogadtuk. Elfogadtuk, de azért ellenőrizzük. 270-est ellenőrizzük. Mindenki szavazott, lezárom a szavazást. 25-21 ellenében ellenőriztük, és elfogadtuk. Elfogadtuk a 270-est, ahogy mondtam magam is. 25-öst visszavonták, most az S. Sándor kompromisszum. Ki van mellette, ellene tartózkodik. Elfogadtuk. Így most már át is térhetünk a 271-es Thomas Mann, Thomas 271-esre, eh, a 20. oldal 271-es. Én ugyan Thomas Mann-t mondtam, mondja elnök asszony, de hát eh, Thomas Handelről van szó, két eminens német eh, képviselőként én koalíciót, nagy koalíciót hoztam létre, úgyhogy én most akkor javítom magam is Thomas Handelre, és Zimmer asszonyra és Löárik úrra gondolok a 271-essel kapcsolatban, de azt az őri úr ellene van. 271 mellett ellene tartózkodik, visszavonva. Most a 29-es befejezés az Ekontól mellette, az Ekon 29-es mellett, ellene, tartózkodik, elfogadva. Ellenőrizzük, persze ellenőrizhetjük. Az Ekon 29 ellenőrzésre kerül. Megnyitom a szavazást. Ha mindenki szavazott, lezárom a szavazást. Na, kezdjük újra, jó? Kezdjük újra. Ekon 29-ről kezdjük újra a szavazást. Mindenki egyetért a szavazással? Mindenki szavazott? A koordinátoroknak jól kell jelezniük, hogyan szavazzanak a taktársak. Még mindig haboznak egyesek, mindenki szavazott? Én magam nem szavaztam, mondja az elnök asszony. Mindenki szavazott. 26-22 ellenében elfogadva. FEM 20, mint kiegészítés mellette, ellene, tartózkodik, elutasítva. 291 plumb mellette, ellene, tartózkodik elfogadva. Most áttérünk a 293 tűrűnen féle mellette. Elene Tartózkodik, elutasítva 294 tűrűnen mellette. Elene Tartózkodik, elutasítva. Egyes. Hendel úrtól, 28-as Hendel féle mellette, Elene tartózkodik, elutasítva. Most az egyes preambulum után a FEM 1 mellett kiszavaz ellene tartózkodik elfogadva, kettes eh, A kompromisszum mellett ellene tartózkodik elfogadva. 31-es Steinruck mellette ellene tartózkodik elutasítva. FEM 2 mellette ellene tartózkodik, elutasítva. FEM 3 mellette ellene tartózkodik, elfogadva. 4-es, 33-as Thomas Handel mellette ellene tartózkodik, elutasítva. 34-es Figueredo mellette ellene tartózkodik, elutasítva. 35-ös Rapti mellette ellene tartózkodik elfogadva. B. Kompromisszumos módosító mellette ellene tartózkodik elfogadva. Áttérünk most a 40-es Kárnbachra, ki szavaz mellette a 40-esnek ellene. Azt hiszem elutasítottuk, de a 40-esről most szavazzunk. Kábrok túl. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott, lezárom a szavazást. 31, 14 ellenében világosan elfogadtuk a 40-est. Hatos preambulum C kompromisszum mellette ellene tartózkodik elfogadva. Most a szavazást folytatjuk, mégpedig a 43-asról Hajmen Reuten. Mellette ellene. Most ezt ellenőrizzük, nem kezdjük újra. 43 mellette. Ellene. Tartózkodik. Elutasítottuk. 7-es recital D kompromisszum mellett. Ellene tartózkodik. Elfogadva. Négyes bekezdés. Ekon 4, Ekon 4, mellette ellene tartózkodik. Elfogadva. Nyolcas preambulum E kompromisszum mellett ellene tartózkodik, elfogadva. Most áttérünk a négyes bekezdésre, a FEM négyre mellette, ellene tartózkodik, elutasítva. Kompromisszum F, Ferenc mellette ellene tartózkodik, elfogadva. Most a 69-es Türinen, Cornelissen mellette, ellene tartózkodik, elutasítva. 9-es recital G kompromisszum mellett ellene tartózkodik. Elfogadva. Ekon 6 kompatibilis mellette az ellene tartózkodik, elutasítva. Most a FEM 6 mellett kiszavaz ellene tartózkodik, elutasítva 77-es Kábnoktól mellette ellene tartóz, ellene tartózkodik, ellenőrizzük. A 77-esről megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 27-21 ellenében elfogadtuk. Most a 78-as Kábnostól mellette ellene tartózkodik, elfogadva. Recital 10 H kompromisszum mellett ellene tartózkodik. Elfogadva. Most áttérünk a 11-es recitalre, I kompromisszum a jelentéstevőtől. Jelentéstevő úr, tessék! Köszönj, egy nyelvi korrekció lenne, egy másodperc, csak keresem itt a, a szöveget. Tehát a az mindössze nyelvi, ö, ö, ott, ahol van, hogy fight against, a, a fight szó után szeretném beszórni azt, hogy against, hogy világosabb és egyértelműbb legyen. Ö, fight segmentation, fight against segmentation. Tehát az egész szót szeretném beszúrni, amennyiben egyetértenek vele, egy világosabb a szöveg. A liberális kollégák kérték, hogy így egyértelműbbnek látják. Melyik részben find against, hol található? Ez a legutolsó részében a módosítónek, ugye? A kilencedik sorról van szó, ugye? A végelőtt. előtt. Gender equality fighting against segmentation by providing security and workers. Ez nekem szint Hát, nyelvi, hanem szövegezési módosításnak tűnik, szóbeli módosítónak, úgyhogy ezzel a feltételen most az i kompromisszum most i módon módosítva mellette kiszavaz ellene, tartózkodik. Ezt a kompromisszumos módosítót elfogadtuk. Elfogadtuk. Most a százas törinen módosítóra térünk át, ez is egy kiegészítés mellette, ellene tartózkodik, elutasítva hetes fem hét, fem hét mellette ellene tartózkodik, elutasítva. Most az U kompromisszum mellett ellene tartózkodik, elfogadva. D. 106-os módosító törlésről mellette ellene tartózkodik, elutasítva 106-os. 107. Hojmen Röjten asszony mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk. A 108-as Popaki szúrtól kompatibilis mellette ellene tartózkodik. Elfogadva. 12-es, Ekon 12-es kompatibilis, kiszavaz mellette, ellene, nem is szavaz most már senki. Ekon 12. Tessék szavazni. Mellette. Ellene. Tartózkodik. Elfogadtuk. 110-et visszavonták, most át is térünk, Recital 13, J kompromisszum mellett kiszavaz ellene, tartózkodik. Elfogadtuk. Most áttérünk egy következő szavazásra. Melyikre is? 14-es bekezdés. Ekon 14-nél tartunk. Mert a másik oka fogyottá válik, mondja az elnök asszony. Úgyhogy most az Econ 14-est szavazzuk, mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk. Most Recital 13a, T kompromisszum mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk. Most áttérünk 119 Gönc asszony mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 115-ös kompatibilis, kompatibilis mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk. 13. 117 Türinen asszony mellette ellene tartózkodik. Elutasítottuk a 117-es. Viszájtel 14. 120 Thomas Mántól mondja az elnök asszony, de hát... Hát most már ez van. Ez már jobban nem lesz. Ugye mégint csak Thomas Mann, de nem, hanem Thomas Handel úrtól elnézést kérek, entschuldigunk, még mind Thomas Handelről van szó, 120 mellette. Ellene. Tartózkodik, elutasítva. 121 Kabnak mellette, ellene tartózkodik. Elfogadtuk. 14 Recital 123-as Blinkevics utétól mellette ellene tartózkodik elfogadva. Recital 15, 124, Pupakis úrtól mellette, ellene tartózkodik elfogadva. 125-ös Thomas Handel úrtól, kompatibilis 125-ös, mellette ellene tartózkodik elfogadva. Recital 16, 127, Kosztászonytól mellette, ellene tartózkodik, elutasítva. 129 Handeltől mellette, ellene, tartózkodik, elutasítva. 128 Pupakis mellette, ellene, tartózkodik, elfogadva. 17-es recital, Econ 19 mellette, ellene, tartózkodik, elfogadva. 130-as Handeltől mellette, ellene tartózkodik elfogadva. Nincs asszony. A végére értünk a szavazásnak, úgyhogy most elektronikus úton kérném, hogy szavazzanak magáról a jelentés tervezetről. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Valaki még nem szavazott, akkor lezárom a szavazást. 40-en mellette szavaztak, ketten ellene, heten tartózkodtak. Ugyanígy fogjuk megszavazni most a jogalkotási tervezetet is, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Csaba, nem szeretnél szavazni? Lezárom a szavazást. Negyvenem mellette, ketten ellene, hét tartózkodás mellett gratulálhatunk jelentéstevő úrnak. Nous en venons au vote du... Akkor most áttérünk. Most pedig Schröter asszony szövegéről szavazunk. Új fenntartható gazdaság munkahelyteremtő potenciálnak kialakítása. Öt véleményünk van. Ekon, Anvi, Itre és Regi, valamint a FAM bizottságtól. 22-es módosítás eszely asszony mellette ellene tartózkodás elutasítva. Az egyes bekezdés előtt hármas az MV bizottságtól mellette ellene tartózkodás elutasítva. Egyes a másik ugyanitől a bizottságtól mellette. Jó, akkor ellenőrizzük a Környezetvédelmi Bizottság javaslatát. Megnyitom a szavazást. Tudtak szavazni? Lezárom a szavazást. 26 mellette, 22 ellene. Igaza van, elfogadva. Egyes bizottság mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 11 regi bizottság mellette ellene tartózkodás elfogadva. Kettes az ECON bizottságtól. Akkor a 11-es regi bizottság ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Mindenki tudott szavazni, lezárom a szavazást. 27 mellette 20 ellene elfogadva. Kettes az Ekon bizottságtól kiesik, akkor szavazunk egyes bekezdés, D kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadva. Az egyes bekezdés után az ötös NV bizottság mellette, ellene tartózkodás elutasítva. Egy ekon mellette ellene tartózkodás elfogadva. 21-es MV mellette ellene tartózkodás elfogadva. 1-es ITRE mellette ellene tartózkodás elfogadva. 33 Thomas Mann mellette ellene tartózkodás elfogadva. 11 Ekon mellette ellene tartózkodás elfogadva kettes bekezdés E kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. A kettes bekezdés után BB kompromisszum mellette ellene. Ezt ellenőrizzük. BB kompromisszum. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. 20 mellette, 26 ellene, kompromisszumos módosítást nem fogadtuk el. Kettes bekezdés, 25-ös módosítás mellette, ellene, ezt nem eh, vethetjük el, 25-ös mellette, mellette a 25-ös ellene, tartózkodás elutasítva. 29-es módosítás mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 3-as F kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadva. A hármas bekezdés után második része a hatos bekezdésnek az Envi Bizottság részéről mellette ellene tartózkodás elutasítva a hármas után 21-es az ITRE részéről mellette ellene tartózkodás elfogadva. 8-as az ENVI részéről mellette ellene tartózkodás, ellenőrizzük a 8-as MV bizottság részéről, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott, lezárom a szavazást. 21, mellette 25, ellene, ezt nem fogadtuk el. 9-es NV, mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva 10-es, mellette, ellene tartózkodás elutasítva 19 MV mellette ellene tartózkodás elutasítva elfogadva, elfogadva négyes bekezdés G kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva majd a négyes után kettes bekezdés MV mellette ellene tartózkodás elutasítva Négyes módosítás MV mellette ellene tartózkodás elutasítva. 20 MV mellette ellene tartózkodás elfogadva. 5-ös bekezdés, 38-as módosítás Eszály asszony mellette ellene tartózkodás elfogadva. Nézzük csak meg a 38-ast. Megnyitom a szavazást, 38-as módosítás. Mindenki szavazott, lezárom a szavazást. 26 mellette, 19 ellene, két tartózkodás, ezt világosan elfogadtuk. 39 Ludvigson úr mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva 40-es, 40-est visszavonták, úgyhogy most jön a kompromisszumos javaslat H, javaslat hatos bekezdésről mellette ellene tartózkodás elfogadva. 14-es bekezdés regionális regi mellett ellene tartózkodás elfogadva a hatós bekezdés, 12-es MV mellette elfogadva, 6-os 44-es módosítás Thomas Mann mellette ellene tartózkodás elfogadva. 7-es bekezdés I kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. Az I kompromisszumot elfogadtuk, akkor most 8-as bekezdés Ekon, de közben ezt áthelyezzük, ha nincs ellenkezés. 8-as Ekon mellette ellene tartózkodás elfogadva. 8-as bekezdés J kompromisszumos mellette ellene tartózkodás elfogadva. De ezt ellenőrizzük a J kompromisszumot elektronikusan. Lezárom a szavazást. 26 mellette, 20 ellene, nem volt tartózkodás, elfogadva. A nyolcas bekezdés után Kettes bekezdés regi, mellette, ellene, már nem szavaz. Regi kettes bekezdés mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. A 21-esre térünk át a 8-as után, az nem tudom, hogy van, de így van. 108-as módosítás, Pupakis úr, szóbeli módosítást, within existing paragraph mellette, ellene tartózkodás, ezt a módosított módosítást elfogadtuk. 108-as módosítás Pupakis úr mellette ellene tartózkodás elfogadva, Nyolcas bekezdés után jön a hatos bekezdés regi, mellette ellene tartózkodás elfogadva, 12 itre módosítás mellette ellene tartózkodás elfogadva, itre 23 mellette ellene tartózkodás elfogadva, 13 MV mellette ellene tartózkodás elfogadva. Most pedig 10-es Ekon mellette ellene tartózkodás elfogadva, 7 Envi mellette ellene tartózkodás elfogadva, 17 MV mellette ellene tartózkodás elfogadva, 73-as Plum asszony mellette ellene tartózkodás elutasítva, K kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva, Ittre négyes mellette ellene tartózkodás, ezt most ellenőrizzük. Ittre négy, Tudtak szavazni? 38 mellettem, 8 ellene, 1 tartózkodás, elfogadtuk. Itre 5, ez kiegészítés annak, amit most megszavaztunk mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva, Tizenhárom regi mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 52 eszály asszony mellette, ellene tartózkodik elfogadva, 53 mellette ellene tartózkodás. Szerintem elfogadtuk, de ezt ellenőrizzük. Lezártam, 26 mellette, 20 ellene, elfogadva. Van egy szóbeli módosítás az előadótól, új cím, Job Potential for Women and Men in the New Sustainable Economy. Senki nem ellenzi? Mellette? Ellene? Tartózkodás? Úgy látom, hogy elutasítva. Mindenki szavazott, lezárom a szavazást. 25 mellette, 21 ellene, elfogadva. Majd ezt még elmondom, hogy hogyan is alakul itt, amikor valaki egy szóbeli ellen szavaz. Egy fem egy mellette, nőbizottság egyes mellette ellene tartózkodás elfogadva. Nőjogi Bizottság A, ez kiegészítés, mellette ellene tartózkodás, elfogadva. Négyes, fem, mellette ellene tartózkodás, elfogadva el kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. Nyolcas nőbizottság mellette ellene tartózkodás elutasítva, 19 nőbizottság mellette ellene tartózkodás elutasítva, 20 nőbizottság mellette ellene tartózkodás elutasítva 6 fám mellette, ellene tartózkodás elfogadva 9 nőjogi mellette, ellene tartózkodás elfogadva 11 mellette ellene tartózkodás elfogadva 13 mellette ellene tartózkodás elfogadva 14 még mindig nőbizottság mellette ellene tartózkodás elfogadva 113 Ludvigson úr mellette ellene tartózkodás elfogadva címről ez nem esik ki? Nem? 64 Eszai asszony mellette ellene tartózkodás elfogadva. De ellenőrizzük a 64-est. Mindenki szavazott, lezárom a szavazást. 23 mellette, 24 ellene. Hmm, elutasítva. M kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. N kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. Most pedig 12-es bekezdés után következik 24-es módosítás itre mellette, ellene tartózkodás elfogadva, ó kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 77-es mellette, ellene tartózkodás elutasítva, 78 Sterk úr mellette ellene tartózkodás elfogadva. 14-es bekezdés, 70 eh, P kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. Q kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. Most pedig 27-es bekezdés, 136-os módosítás, Pupakis úr mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 16-os bekezdés, R kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 12-es bekezdés, 75-ös módosítás, Pupakis úr mellette ellene tartózkodás elfogadva, 17-es bekezdés 92-es mellette ellene tartózkodás elfogadva, 93-as módosítás mellette ellene tartózkodás elfogadva. Azért ezt ellenőrizzük a 93-ast, szavazzanak, kérem. Mindenki szavazott, lezárom. 27 mellette, 20 ellene elfogadva, S, vagyis S kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. Azután hármas bekezdés, 35-ös Pupakis mellette egy szóbeli módosítással to devise in cooperation with. 35-ös módosítás ezzel a szóbelivel mellette ellene tartózkodás elfogadva. 11-es bekezdés, vagy 11-es itre mellette ellene tartózkodás elfogadva, 18-as bekezdés, két módosításunk van, törlés, ezt visszavonták, úgyhogy a T kompromisszum következik mellette, ellene tartózkodás elfogadva. Q kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. Ekon 3, 19-es sövekezés mellette ellene tartózkodás elutasítva. 20-as bekezdés, V kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. Dupla V mellette ellenez, elfogadva. X kompromisszum mellette ellene tartózkodás, elfogadva. Regi 8 mellette ellene tartózkodás elfogadva, egyes regi második rész mellette ellene tartózkodás elfogadva. Regi 5 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 34 pupáki szúr mellette ellene tartózkodás elfogadva, 14 itre mellette ellene tartózkodás elfogadva, Y kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. Most pedig 117-es módosítás Deli Söter mellette ellene tartózkodás elutasítva. 119 Kretű asszony kiegészítésként, mellette ellene tartózkodás elfogadva. 24-es bekezdés, 120-as módosítás, ez hogy mellette ellene tartózkodás, ezt most ellenőrizzük, 120-as. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. 26 mellette, 21 ellene, ezt elfogadtuk. 121-es Pupáki szúr mellette, ellene tartózkodás elfogadva. Z kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 124-es Rüni asszony mellette ellene tartózkodás elfogadva. 127-es pupákész mellette ellene tartózkodás elfogadva, AMV 23 mellette elfogadva, AA kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. Most pedig 135-ös Pupakis úr szóbelivel a sustainable tesszük, mellett ellene tartózkodás elfogadva, utána NV22 mellette ellene tartózkodás elfogadva. Most pedig a engedélyezés sőt, elfogadva, kettes itre mellette, ellene tartózkodás elfogadva, kettő előadó mellette, ellene tartózkodás elutasítva, három eszejasszony, törlési, a 17-es vonatkozó mellette, ellene tartózkodás elutasítva, négy mellette, ellene tartózkodás elutasítva. Ötös mellette az, hogy négyesét most ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 25 mellette, 22 ellene. Én a Tomászokat keverem össze, önök pedig a szavazásnál tévednek. De azért erre ne szokjanak rá, kérem. Nem, a hármas már nem ellenőrizzük, a hármas világos volt, a négyest, Eszája asszony. Nem fogjuk újra kezdeni a vitát, majd a plenárison kiavítjuk. Négyes, Eszája asszony. Ismét szavazunk. Mindenki szavazott, lezárom a szavazást. 26 mellette, 21 ellene. Ezt elfogadtuk, ez világos. Ötös, eszeja mellette. Mi a probléma, eszeja asszony? A hármas leellenőrizhetjük-e? Nem, majd a plenárison ezt eh, korrigáljuk. Már kétszer ellenőriztük. Úgyhogy nem, én kérem, hogy ellenőrizzük. Én kértem, hogy ellenőrizzük. Nem, elnök azt, hogy nem, nem tesszük. Ki puh. Ötös eszajám. Mellette? Igen, meg fogom tenni. Meg fogom tenni. Ötös mellette? Ellene? Ezt most ellenőrizzük. Mindenki szavazott, lezárom a szavazás. 20 mellette, 21 ellene, elfogadva. Eszei asszony 6-os mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. Egyes vízum itre mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Hármas itre mellette, ellene tartózkodás elutasítva. Hetes előadó mellette ellene tartózkodás elfogadva. Most pedig a preambulum bekezdések B 8-as mellette ellene tartózkodás elfogadva. 9-es eszajasszony szóbeli módosítással az IPPC e helyett Copenhagen Accordot kell írni. Ez a C preambulum. Mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. majd négyes regi C preambulum bekezdés szóbeli módosításokkal, ezért csak nyelviek mellette, ellene tartózkodás elfogadva, tízes, menj rajta az, hogy mellette, ellene, tartózkodás, ezt megnézzük, tízes a D preambulum bekezdésre szavaztak, lezárom. 26 mellette, 22 ellen, ellene, elfogadva. B itre mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Ezt ellenőrizzük, B itre. Megítom a szavazást. Mindenki szavazott? Itre B. Az előadó ellene van. Szavaztak? Lezárom a szavazást. 26 mellette, 18 ellene, 3 tartózkodás, elfogadva. Ah kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. Mm, nem, ez világos. Hogyha közben megváltoztatják a véleményüket, jó, de ez eddig elfogadva. Mindenki szavazott, lezárom a szavazást. 28 mellette, 19 ellene elfogadva. Most pedig az e preambulum után itt tízes mellette ellen eltartózkodás elfogadva, 14 visszavonták, B kompromisszum, F rambulum mellette ellene tartózkodás elfogadva, 15 ittre mellette ellene tartózkodás elfogadva, F 17-es mellette ellene tartózkodás elutasítva, B bizottság mellett ellene tartózkodás elfogadva, C kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva, F fám mellette ellene tartózkodás elfogadva, C női mellett ellene tartózkodás elfogadva, most pedig D fám mellette ellene tartózkodás elfogadva, E. Elfogadva, 21 krető mellette ellene tartózkodás elfogadva. Az egész szöveget szavazásra bocsátom, elektronikus módon megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. 43 mellette, egy ellene, három tartózkodás. Gratulálunk az előadónknak! Utolsó szavazás ma délelőtt, Hendel úr véleménye a bizonytalan helyzetű női munkavállalókról. 11-es módosító mellette ellene tartózkodik, visszautasítva. 12-es mellette ellene tartózkodik, elfogadva. Egyes bekezdés 13-as Ronzuli mellette ellene tartózkodik, elfogadva. Árkin asszony. Kérhetném, hogy a 14-esről ö, külön szavazzunk? Van-e valaki ellene? Annak, hogy a liberálisok részéről, hogy split voting 14-essel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 to actively pursue a return to work. Tehát a liberális frakció külön szavazást kért a, a bevándorlásból származó fiatalasszonyok tól kezdve 14-esről a fia, az immigrációból származó fiatalasszonyokig az első rész mellett kiszavaz, ellene tartózkodik, elfogadtuk most szavazzuk a szöveg további részét, hogy szükséges, hogy azon nők, akik gyermekszületés miatt abbahagyták munkájukat, aktívan visszatérhessenek a munkaerőpiacra. Ki szavaz emellett a rész mellett? mellette kiszavaz ennek a második résznek. Ellene. Kitartózkodik. Hát ellenőrizzük. Az eredmény az, hogy ellenőrizzük. Lezárom a szavazást. 16-an mellette, 11-en ellene, 19-en tartózkodtak. Hát a tartózkodók nyertek, de ez azt jelenti, hogy a második részt elfogadtuk. Bizonyos nehézségek után kettes bekezdés, törlési módosítás, Girling asszonytól mellette, 15-ös mellett ellene tartózkodik, Elutasítva. Áttérünk a 116-osra mellette, mondta az elnök asszony, de 16-ost akart mondani, mellette a 16-osnak ellene tartózkodik, elfogadva. 17-es módosító plan mellette ellene tartózkodik elfogadva. 18-as mellette ellene tartózkodik elfogadva. Hármas bekezdés A kompromisszum mellette ellene tartózkodik, elfogadva. A GUE frakció azt kéri, hogy kiegészítésként szavazzunk, de ezt nem nagyon értem, hogy itt miről van szó. Tehát a GUE azt kéri, hogy a 23-ast nem fedné most le, az A kompromisszum, nem tudom, a jelentéstevő egyetért ezzel az értelmezéssel? Handel úr. Nincs ellenvetés? Nincs ellenvetés. Akkor a 23-ast, mint kiegészítést, az A kompromisszum kiegészítését szavazzuk meg mellette. Ellene. Tartózkodik. Elutasítva. Átérünk a 24-esre. Oymen Reuten asszonytól mellette. Ellene tartózkodik. Elfogadva. 4-es bekezdés 25-ös módosító törlés mellette. Ellene tartózkodik, elutasítva 26-os módosító. Mellette ellene tartózkodik, elfogadva. Négyes bekezdés, 27-es módosító plan mellette, ellene tartózkodik, elfogadva. 28-as Cornelissen mellette, ellene tartózkodik, elfogadva. 29-es Jotova asszonytól mellette, ellene tartózkodik, elfogadva. 30-as plan mellette ellene tartózkodik elfogadva. 31 ugyanattól plan mellette ellene tartózkodik elfogadva. Hatos bekezdés B kompromisszumos mellette ellene tartózkodik elfogadva. Hetes bekezdés 3 törlési módosítő 38-39-40 együtt mellette kiszavaz ellene tartózkodik elfogadva. Áttérünk a 41-es módosítőre, Thomas Mann túl, amelyet visszavontak, azonnal 8-as bekezdése térünk 45, 46, 47, törlésről szól, 46, 47, 47-ig mellette, ellene tartózkodik. Elutasítottuk. Ellenőrizzük, ellenőrizzük. 45, 46, 47-ről megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott, lezárom a szavazást. 27 mellette, 20 ellene. Ez elfogadásról tanúskodik. Akkor áttérünk a 8-as bekezdés után a 49-es módosítóra, Kessin úrtól mellette, ellene tartózkodik, elfogadva. 50 Jotova asszonyé mellette ellene tartózkodik elfogadva. A recital C kompromisszum mellette ellene tartózkodik elfogadva. Hármas módosító mellette ellene tartózkodik elfogadva. D kompromisszum öt frakció részéről mellette ellene tartózkodik elfogadva még mindig az A Recital hatos módosító Ronzulitól, egy szóbeli módosítóval, senki nincs ellene a módosítónak mellette ellene, tartózkodik, elfogadva. Hetes Ronzulitól mellette ellene, tartózkodik, elutasítva. nyolcas módosító. Hát akkor ellenőrizzük a hetest. Tessék parancsolni. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. 21 mellette, 21 ellene. Állítom, hogy világos volt, de hát ez az eredmény, akkor elfogadtuk. 8-as mellette, ellene tartózkodik, világosan elfogadtuk. 9-es Jotovától mellette ellene tartózkodik, elfogadva 10-es Jotovától mellette ellene tartózkodik, elfogadva. Akkor most Áttérünk a záró a Handel úr véleményéről. Elektronikus úton szavazunk. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. 41-en mellette, 6-an ellene, 0 ö, tartózkodás mellett gratulálhatunk a jelentéstevőnek. Tomás Mann úr. Hendel. Hendel úr, bocsánat. Hát, ma délután három órakor folytatjuk a munkát. mindenki.